Good afternoon. Ladies and gentlemen. Kedves kollégák, mindenkit köszöntök. you may take your seats. We're about to resume our work. Kérem, mindenki foglaljon helyet, mert folytatódik a LIBE ülése. A délutáni ülés szavazás lesz, úgyhogy kérem mindenki készítse elő az kártyáját. Készen áll-e mindenki? Lesz néhány szavazás. Három pontról lesz szavazás. Valószínűleg a második lesz a leghosszabb és bonyolultabb. Kezdjük az elsővel. Ez a ez koordinátorok ajánlásaival kapcsolatos. Volt egy koordinátori ülés április 24-én, és arról tájékoztattak bennünket, hogy azt javasolták a májusi plenáris, plenáris napirendre, hogy azon legyen egy vita a bulgáriai illegális folyamatokról, különös tekintettel a politikusok, újságírók és üzletemberek megfigyelésére vonatkozóan. Az elnökök konferenciája úgy döntött, hogy ezt a pontot nem tűzi napirendre a plenárison, hanem hogy ezt a témát a Libe Bizottság hatáskörébe utalja. ugyanezen a napon, április 24-én, a koordinátorok ülésén a többség, tehát 30 mellette szavazat és 26 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy napirendre veszi, a Libe bizottság napirendjére veszi ezt a témát Bulgáriával kapcsolatban. Tehát az illegális gyakorlatok politikusok, újságírók és üzletemberek megfigyelésével kapcsolatban. Mi azt kértük, a koordinátorok azt kérték, hogy a 192-es szabály szerint az egész bizottság szavazzon erről. Értették, hogy miről van szó? Szerintem értették, Mátyő asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr. Pay respect. There is a colleague using the floor. Monsieur le Président, je souhaite vous dire que le... Eh, elnök úr, eh, nem akarom kétségbe vonni a 26-30-es ellenében a eh, szavazatot, Nos, mi azt kértük, hogy ma legyen a szakbizottságban is szavazás, de nem vonjuk kétségbe ezt a koordinátori ülési szavazás, szavazás eredményét, de hát mégiscsak kicsi volt a különbség. De tiszteletben kell tartani a formális elvárásokat is. A, kol, az, a az elnökök konferenciája azt szeretné tudni, hogy a Libe úgy dönt-e, hogy szeretné -e ezt napirendre ö, tűzni, ezt a témát. Nem azt kéri az elnökök konferenciája, hogy tűzzük napirendre, hanem kéri a véleményét a Libének, hogy kívánja-e napirendre tűzni. Mi azt szeretnénk, a mi frakciónk azt szeretné, hogyha a Libe nem vállalna bírósági feladatokat, nem szerepelne bírósági jogkörben, az Európai bizottság hivatalosan úgy nyilatkozott, hogy nem kíván nem kíván beleszólni ebbe, beavatkozni ebbe a folyamatba, mert már bírói e, eljárás, bíróság eljárás indult a témával kapcsolatban. A Krémbizottság sem kíván beavatkozni. A harmadszor pedig, ahogy az elnök úr mondta, az elnökök konferenciája sem kívánt véleményt formálni a témával kapcsolatban. A mi frakciónk véleménye szerint igenis bírósági eljárás folyik a témában, és érdemes lenne megvárni, hogy a bolgár bíróság hogyan dönt a témában, és ők vizsgálják ki ezt a kérdést, nem pedig mi. Ezt szeretném a kollégáinknak figyelmébe ajánlni. Mert hogyha elkezdünk minden témában vizsgálatot indítani olyan ügyekben, amelyekben már bíróság eljárás folyik a tagállamokban, akkor, akkor már nem lesz időnk más feladatokra a napi renden. Köszönöm szépen, Mátyó asszony, mondja az elnök. Meghallgattuk önt, és értjük az ön szavait. Mi nem vagyunk bíróság, mi politikai intézmény vagyunk. Bármilyen témát, politikai jelentőségű témát napirendre tűzhetünk. Minden esetre akkor is szavazni fogunk. Pontosan erről van szó. Kérem, mindenki megértette-e, hogy miről van szó. Döntenünk kell arról, hogy a Libe szakbizottság napirendjére kívánjuk-e venni a, <clears throat> a bolgár helyzetet. A koordinátorok ülésén szavazásra került sor, az eljárási szabályzat szerint egyes frakcióknak joguk van ahhoz, hogy az a bizottság plenárisa elé utalják a témát. És ezért szavazunk most erről. Kik támogatják, ki támogatja azt, hogy ezt a témát vegyük napirendre? Akik támogatják, igennel szavaznak, akik nem támogatják, azok nemmel szavaznak. Gondolom ez világos mindenki számára. Akkor most szavazni fogunk. Megnyitom a szavazást. Úgyhogy kérem, szavazzanak. Elektronikusan szavazunk. Van-e probléma a kártyákkal? A néppártban öttel többen szavaznak. Na, semmi baj, de ne is foglalkozzanak vele, nem probléma a néppárt. Még mindig kettővel többen vannak. Szocialistáknál egyel többen szavaznak. Kérem, hogy igazítsuk itt ki a számokat, tereljük helyes útra a szavazást. Na most jó. Akkor most megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak a témában. Még mindig egyel többen vannak a néppárban. Ki az, ki az, aki jogtalanul szavaz? Akkor most lezárom a szavazást. 32 mellette, 26-an ellene. Majdnem olyan ez, mint, majdnem ugyanolyan az eredmény, mint a koordinátorok ülésén. Úgyhogy elfogadtuk. Elfogadtuk. Akkor jön a Makovei jelentés. A következőről van itt szó a Makovej e, jelentésben. Bűncselekményekből származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztása és elkobzása. Monika Makovej a jelentéstevő. Szeretném bejelenteni, ahogy a 163-as módosítást visszavonták. Úgyhogy akkor kezdhetjük is a szavazást. Mindenki készen áll? Akkor kezdjük. Hatos kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es módosítás mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 71-es. Nem, ez ugyanaz, mint a 70-es, akkor következők okafogyottak 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Van valami probléma? 83-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 84-es mellette, ellene. Ez nem világos, ezt most ellenőrizzük elektronikusan. 84-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, illetve megint egyel többen szavaznak a néppártól és a szocialistáktól is. Kérem, hogy korrigáljanak. Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 24-en ellene elfogadtuk. Következik a 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 95 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum, jó, jó, jó, ellenőrizzük a 95-öst, jó. 95-ös, megnyitom a szavazást. The vote is open. Voting on 95. 95-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. Na, megint sokkal, sokan vannak a néppártól. Huszonhárman mellette, 31-en ellene, elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egyes szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elfogadtuk a 9-est, 109-es következik mellette. Ellene. Ez nem világos. 109-est ellenőrizzük akkor. 109-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14.42 ellenében elutasítva. Következik a 111-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 112-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 116 mellette, nem, 113. 113 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 116 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 117-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 119 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 118, nem, de 118 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 121 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 123 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 126 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 127 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 130 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 131 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 134 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 135 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 136 Ellenőrizzük a 135-öst? Jó, ellenőrizzük. 135-ös. Lezárom a szavazást. Néppártól megint egyel többen szavaztak. 30-27 ellenében elfogadtuk elnézést, rosszul mondtam. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, ugyanazt a többséget látom, valószínűleg elfogadtuk, elfogadtuk. 138. Nem. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 141 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 142 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 144 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 143 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 145 mellette, ellene tartózkodás úgy látom, elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük, de kérem, emeljék a kezüket. 147-est ellenőrizzük. Ellenőrző szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyel többen szavaznak a néppártól. 23-a mellett, 29-en elutasítva. 145-öst elutasítottuk. 147 mellette, ellene. Mi a helyzet a szocialistákkal? 147-es. 147-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 148 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 149 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 150 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 151 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 152 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 153 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 154 mellette, ellene tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de nem teljesen világos, ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 154-est, megnyitom a szavazást. Now closed. Lezárom. 32 en mellette, 24-en ellen elfogadtuk. 155 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 156 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 29-es mellette, elnézést, mondja az elnök, 157-es jön, 157-es, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Most jön a 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 160-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 159 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 161 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 160 Hármast visszavonták, visszavonták, 164-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 166-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 167 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 168 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 172 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 174 mellette, elnézést, mondja az elnök, a 173-as következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 174 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 175 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 176 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Preambulum bekezdése következnek egyes módosító mellette. Packört asszony. Mikrofon nélkül hangzik el a hozzászólás. I've been reported that there was a mistake. Szóltak, hogy hiba történt a megszövegezés alkalmával néhány módosítónál, tehát majd a végén szavazunk akkor róla a zárószavazás előtt. Folytatjuk tehát a preambulum bekezdésekkel. Egyes módosító, illetve egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 52 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene tartózkodás a 60-asat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Harminc a mellette, 26-on ellene, elfogadtuk. Nem mindig világos, nem emelik jól a kezüket. Néha szoros az eredmény. A 61-esnél tartottunk. 61-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 62 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 64 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 65 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 66 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 67 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egy módosítás következik, A 72-esről és 73-asról együtt szavazunk. Kihagytuk őket, mert a szavazólista elkészítésekor hiba csúszott a rendszerbe. Ezeket, ezek kimaradtak. Mockolt kolléganő szólt, hogy hiba történt, tehát a 72-esről, 73-asról most együtt szavazunk, ki van mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elfogadva. Most az árószavazáshoz érkeztünk, elektronikusan szavazunk. Először is a módosított szövegről szavazunk, elektronikusan. Most megnyitom. Lezárom. a mellett, teheten ellene, két tartózkodás mellett. Gratulálunk Makovei asszonynak, de van még egy szavazásunk, az intézményközi tárgyalások megkezdéséről kell szavaznunk. Ebbe bele tartozik a tárgyaló csapatunk összetétele és a tárgyalási mandátum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Negyvenhatan mellette, heten ellene három tartózkodás mellett Ismét csak gratulálunk Makovei asszonynak, és köszönjük a munkáját. Yes. Just, I just want to thank you very much. Csak szerettem volna megköszönni a kollégáknak a hozzájárulást a jelentéshez. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Van még egy szavazásunk, A következő napirendi pontunk az FRA-ra vonatkozik. Meghallgattuk az elnökét, és most a jelöltekről szavazunk. Jelöltek egy rövid listáját kaptuk meg a bizottság tagjaira vonatkozóan. Minden képviselő maximálisan 11 tagra szavazhat, 11 jelöltre. A következőképpen fogunk eljárni. A 21 szakértő, jelölt szakértő, szakértőt fel fogom olvasni egyenként, és egyenként szavazunk rájuk. Tehát önök közül, képviselők közül mindenki maximálisan 11-szer szavazhat. Természetesen azok, akik a legtöbb szavazatot kapják, ők kerülnek fel a végleges listára. Tehát az a 11 jelölt kerül be a bizottságba, aki a legtöbb szavazatot kapja, és a képviselők közül mindenki maximálisan 11 jelöltre szavazhat. Tehát a lényeg, emlékeztetőül mondom, az, hogy jelenleg az alapjogi ügynökség tudományos bizottságának mandátuma júniusban jár le, és a vezetőségi grémium alapokmánya szerint ez a grémium, ez köteles megkérdezni a Libe szakbizottságunkat, mielőtt kinevezi a tudományos bizottságának a 11 új tagját. Tehát itt van ez a lista, amelyen szerepel a 21 jelölt. Ezt a listát, tehát erről a listáról az általam említett módon fogunk szavazni, és emlékeztető mondom, hogy tartózkodás nincs, és olyan sincs, hogy valaki nem szavaz. Tehát egyszerűen csak szavazniuk kell azokra, akiket előnyben részesítenek, és 11 jelöltre adhatják le a szavazatokat. Tehát egy nagyon konkrét kérdésről van szó, de hát annyira azért nem is bonyolult, azt hiszem. Tehát akkor van egy minimum a szavazásra vonatkozóan? Tehát a lényeg az, hogy azok, akik a legtöbb szavazatot kapják, az a 11 jelölt, aki a legtöbb szavazatot kapja, ők szerepelnek a végleges listán. Tehát a kapott szavazatok alapján állítjuk fel a listát, majd a végleges tagokról. Titkos az eljárás, elektronikusan szavazunk, és eh, majd a gép elvégzi a munkát. Tehát a 11 legtöbb szavazatot kapott jelölt szerepel majd a végleges listán. ABC sorrendben szerepelnek a jelöltek a listán természetesen. Kezdjük tehát. Rosemary Byrne az első. Rosemary Byrne személyéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Now closed. Lezárom. És a végéig nem közlünk eredményt. Of course, of course. Második jelölt. Olivier de Sütter. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Rendben, a harmadik jelölt Hán Enzinger. Igen, Zomer asszony, parancsoljon. Mégiscsak lenne még egy kérdésem a szavazással kapcsolatosan, hogyha most valakire nem akarok szavazni, akkor a nem gombot kell nyomnom, vagy egyáltalán nem szavazok. Mert ha nem szavazok, akkor gyakorlatilag már nem is titkos a szavazás, hiszen hogyha nyomom, megnyomom valamely gombot, akkor egyértelmű, hogy az igen gombot nyomtam meg. Nem, nincs tartózkodás, és nincs nem szavazat a közbevetés szerint, akkor ez azonban már nem titkos, de sajnos mikrofon nélkül történik a hozzászólás. Holmeyer asszony, elnök úr, hogyha titkos szavazást szeretne tartani, akkor teljesen lehetetlen, hogy az ember csak akkor nyúljon a szavazógéphez, amikor igennel szavaz, hiszen akkor egyértelmű, hogy ki hogyan szavazott. Tehát a nem gombot is nyom, meg kellene nyomni, hiszen máskülönben semmi értelme a titkos szavazásnak, hiszen mindenki látja, hogy mit csinálok, és hogyha nyomom a gombot, egyértelmű, hogy az igen gombot nyomom meg. Tehát az eljárás szerintem teljesen elfogadhatatlan. Not the names are recollected. The names, the names of members voting are not recollected by the system. It's an electronic secret ballot. Now, just, just let me, I mean, we shouldn't, we shouldn't be interrupting because we are right on a... Nem kellene félbeszakítanunk a folyamatot, hiszen a szavazás kellős közepén tartunk, de hadd magyarázzam el, már előtte is még egyszer elmondtam, elmondom még egyszer, egy nagyon konkrét szavazási eljárásról van itt most szó, egy titkos elektronikus szavazást hajtunk végre, és az elektronikus rendszer olyan, úgy van kialakítva, hogy ne legyen világos, hogy kiszavaz, a valami mell- kiszavaz valami mellett vagy ellen. Nem tudható, hogy ki szavaz egy adott jelölt mellett vagy ellen. Maximálisan 11 jelölt esetében szavazhatnak.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 igen, a lámpa igaz nem jelzi azt, hogy igennel vagy nemmel szavaztak, de igen, hogyha ég a lámpa, világos, hogy valakire szavaztak. Ez igaz. Jó, akkor adjunk lehetőséget a tartózkodásra. A tartózkodás gombot bármikor megnyomhatják, és akkor nem tudható, hogy most mellette vagy ellene szavaznak, legbelül a lelkükben mellette vagy ellene vannak egy adott jelölt esetében. Tehát 11 jelöltre szavaznak, az összes többi esetben megnyomják a középső gombot, ami a tartózkodást jelzi. Tehát vagy igennel szavaznak egy-egy adott jelölt esetében, vagy tartózkodnak de hát a, ezt ugye a szavazó gép nem fogja számolni a tartózkodásokat. Folytassuk? Kezdjük előről, rendben. Előről kezdjük. Akkor tehát, első, Rosemary Byrne. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Következő Olivier de Sütter. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Rendben. Hán Enzinger, következő jelölt, megnyitom a szavazást. Lezárom. Patrick Festi. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A következő José Manuel Fresno. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Rendben, a következő. Martin Gramatikov. Megnyitom a szavazást. Gramatikov jelöltről szavazunk. Lezárom a szavazást. A következő Konstanz Greve. Megnyitom a szavazást, és lezárom. A következő Klaus Christian Gullmann. megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Krisztin Kruma, következik, megnyitom a szavazást. És lezárom. Joseph Marco, a következő jelölt, akiről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A következő, Johanna Niemi. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. 12. jelöltünk következik, Michael Cornelius O'Flaherty. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 13-as jelölt. Shane Neil O'Higgins. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Tizennégyes Gerald Quinn. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-ös számú jelölt. Ana Maria Salinas de Frias. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Daniel Társész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 17-es jelölt. Hanász Treter. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 18-as számú jelölt. François Tulkens. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. 19. jelöltünk. Tehát a 19-es jelölt. Krisztina Fánbergen. Megnyitom a szavazást. Lezártam. 20-as. Roman Vieruszewski. Megnyitom a szavazást és lezárom. És a 21. John Wrench. Megnyitom a szavazást. És lezárom. Köszönöm szépen a részvételt. Thank you all. Thank you all. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt még egyszer. Just, just, just an announcement in case. Még egy bejelentés. Mielőtt tovább lépnénk a következő napi rendi pontra, azt a kérdést kaptam, hogy emlékeztessek mindenkit arról, hogy jelenleg a 4Q2-es teremben ülésezik a Krim szakbizottság. A Libe szakbizottság tagjai közül sokan tagok a Krim bizottságban is. A nemzeti parlamentekkel közös ülést tart a Krimbizottság a következő témákban. A nemzeti parlamok szerepe és tapasztalata a szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás elleni harc területén. Szeretném elmondani mindenkinek, hogy a szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás témáiban, Iacolino jelentéstevő jelenlétében 15 óra 50-kor kezdődik ennek a három témának a megtárgyalása. Most pedig lépjünk tovább. Nézzük. Moving on, please. Tisztelt kollégák, kérem azokat, akik elhagyni kívánják a termet, hogy ezt csendesen tegyék. És a következő napi rendi pontunk a szíriai és jordániai menetkültekkel kapcsolatos küldöttség. Lépjünk tovább. Tehát 16-os napi rendi pont következik, tisztelt kollégák. Kérem, figyeljenek. Csendet kérek a teremben. Még egyszer tehát, 16-os napi rendi pont következik, a szíriai és jordániai menekültekkel kapcsolatos küldöttség a téma. Február 11-e és 14-e között került sor erre a küldöttségbe ebben az évben, és a delegációs, a küldöttségi jelentést fogjuk meghallgatni a bizottsággal és az ENSZ menekültügyi főbiztosságával közösen. Papa Nikolaou úr, tessék! Tisztelt elnök úr, a mi napi rendükön 16 óra 10 perc szerepel, mint ennek a napirendi pontnak a kezdete, ezért azt kérném, hogy tartsunk rövid szüretet, hiszen csak így várhatjuk meg a, jelentéstevőt, illetve az árnyék jelentéstevőket. Eddig még nem érkeztek meg, tehát a küldöttség tagjai még nincsenek itt a teremben. Kérem, tartsunk rövid szünetet, tehát 16 óra 10 percig. 20 minutes, because, because some... 20 perc. 20 perc szünetet kér, mivel 16 óra 10 perc kor kezdődik ez a napi rendi pont. Igen, végezzük helyesen a munkánkat, tartsunk szünetet 16 óra 10 percig. Köszönöm. anulada la imputación de la infanta, solo audiencia de Palma y fantástica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 Please, we may have your attention. We're getting restarted. We resuming our work. Kedves kollégák, a következő napi rendi pont a delegáció utazása delegáció utazása Jordániába, szíriai menekültek helyzetének megvizsgálása. Négyen vettek részt. Judith Sargent, Hubert Pirker, Marinescu kollega, és én vettünk részt ebben a delegációs, ezen a delegációs utazáson. Röviden beszámolok, hogy milyen benyomásaink voltak ugyanis ezt már összefoglaltuk egy írásos jelentésben, amelyet kiosztottunk. Nagyon megható eh, és megindító eh, tapasztalatokat szereztünk Az időnk nagy részét azzal töltöttük, hogy a Jordániába menekült szíriai menekültek helyzetét megvizsgáltuk, az Átri menekültábort látogattuk meg, ez nagyon megható volt mindannyiunk számára. 2011-ben kezdődött a válság, 4 millió ember milliót érint a konfliktus olyan értelemben, hogy 4 millióan hagyták el otthonukat. Két millióan az UNHCR szerint, tehát a menekültek több mint fele, akik Jordániába, Egyiptomba, Törökországba, más szomszédos országokba menekülnek, tehát több mint fele gyermek, és kb. 40%-uk 11 év alatti, tehát kisgyerek. A, a szíriai menekültek 90%-a 2011-ben érkezett meg Jordániába. Jordániában tehát a menekültek száma eh, az egekbe szökött rövid idő alatt. Most eh, kb. 200 250 ezer regisztrált menekült van, szíriai menekült van Jordániában. A Zátri menekültábort meglátogattuk, ez egész napos program volt. Körülbelül 100 ez, majdnem százezren élnek ebben a táborban. Egy olyan táborról van szó, amely korábban nem is létezett. Néhány évvel ezelőtt nem is létezett 2012. júliusában épült meg ez a tábor. Őrületes koncentrációban élnek itt az emberek, NGO-k igyekeznek itt segíteni, az UNICEF, az UNHCR szervezete, az IOM, a THV és egyéb szervezetek, a Save the Children, MDM és más szervezetek próbálják itt fenntartani a minimális életkörülményeket. A biztonság nagyon fontos kérdés ebben a táborban. Itt az emberkereskedelem problémája felmerül, a kiskorúak házassága, aztán az élelmiszerosztás, a konfliktusok megoldása. Emellett sok városi menekült is van, Jordániában a szíriai menekültek 80%-a városi közösségekben él. A helyzet kihatása van a helyi infrastruktúrára. Úgyhogy nagy nyomást helyeznek ezáltal a menekültek a jordán kapacitásokra, a jordán infrastruktúrára. Nagyon nehéz megfelelni az elvárásoknak Jordániában. Emellett meglátogattunk határátkelőhelyeket, regisztrációs központokat, találkoztunk számos jordá- magas szintű tisztviselővel a külügyminisztériumból, a tervezési és nemzetközi együttműködési és belügyminisztériumból. Különösen a külügyminiszter hangsúlyozta azt, hogy Jordánia nyitott ajtópolitikát folytat, vagyis senkit nem fordítanak vissza Szíriába. A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy sokkal több forrásra van szükség a biztonság fenntartásához, főleg a szociális biztonságra, a családok fenntartására, biztonságának garantálására, és a nők biztonságának a garantálására. Ehhez nem elegendő a költségvetésben erre szánt összeg. A nemzetközi közösség együttműködését eh, kérik, és európai együttműködést. Találkoztunk számos nemzetközi szervezettel és NGO-val, és végül eh, a következtetésénket levontuk, aggodalmunkat fejezzük ki a humanitárius krízis miatt, eh, dicsérjük a jordán hatóságok elkötelezettségét, mindemellett látjuk, hogy szinte a kapacitásuk határaihoz értek a jordánok, és a nemzetközi közösség pénzügyi segítsége nélkül nem igazán tudják a menekültek növekvő számának alapvető igényeit kielégíteni. Hangsúlyozzuk tehát a nemzetközi közösség felelősségvállalását, Továbbra is azt kérjük, hogy a jordán hatóságok tartsák nyitva a határokat Szíriával, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a szomszédos arab országokban a tehermegosztás elengedhetetlen a válság kezeléshez, és hosszú távon úgy gondoljuk, hogy a regionális védelmi program létrehozása nagyon fontos lenne. Hangsúlyozzuk a, az együttműködést a, a helyben dolgozó humanitárius szervezetek és NGO-k között, illetve a határkoordináció között. Azt kérjük, hogy az erőfeszítéseket a leginkább szükséges célokra koncentrálják. A jordán hatóságok tól azt kérjük, hogy a jogállamiság alap elveit biztosítsák az átrémenekült táborban, és a határok tegyék lehetővé a humanitárius szervezetek működését. Ez a jelentésünk lényege. A delegáció beszámolóját Mm, megkapták, és most lehetővé tesszük a vitát. E, először Koktel úrnak adom meg a szót az UNHCR képviselőjének, hogyha szeretne kommentálni. Koktel úr? Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eh, beszélhessek eh, a, a helyzetről és a humanitárius következményekről. Fontos, szorosan figyelemmel kísérünk a fejleményeket, és eh, oda kell figyelnünk a régióbeli országokra is, amelyek nagy felelősséget viselnek, ide tartoznak Jordánia és Libanon. Körülbelül 8000 menekült érkezik naponta a szomszédos országokba. Emellett szeretném hangsúlyozni azt is, hogy Törökország nagyon fontos szerepet játszik, hatalmas támogatást nyújt. Fontos szem előtt tartanunk, hogy Törökország 2011. áprilisa óta 400 ezer menekültet fogadott, ez több, mint a többi 47 európai országba érkező menekültek összessége. Nagyon nehéz ezért azt mondani Törökországnak, hogy tartsa nyitva a Szíria, szíriai határát, miközben a többit lezárja. Nagyon nagy nyomás nehezedik Törökországra erre vonatkozóan. Az átfogó európai menekültügyi szabályozás kapcsolatos munka jelenleg folyamatban van, ezért úgy gondolom, oda kell figyelnünk arra, hogy ez megfeleljen a szóban forgó emberek helyzetének kezelésére is. A szíriai menekültek száma Európában nem túl nagy. Körülbelül 36 ezer emberről van szó, aki 2011 áprilisa óta érkeztek Európába. Sok országban nagyon jó gyakorlat valósul meg, megfelel mint az ENSZ egyezménynek, mint más nemzetközi kötelezettségeknek, ugyanakkor azonban a védelem területén nagyon nagy hézagok mutatkoznak. Néhány ország az érkező menekül státuszért folyamodókat nagyon nehéz akadályok elé, nagyon nagy akadályok elé állítja a menekültügyi eljárás során, és sokszor más tranzitországokba küldik vissza a menekülteket. Emellett a vízum könnyítés és a proaktív családegyesítés is lehetséges fejlemények, jelenségek. Emellett a szíriai menekültek más akadályokkal is szembesülnek. Ez összefügg a menekültügyi jogszabályok végrehajtásával. Sok esetben ez a végrehajtás nem állítja középpontba a humanitárius szükségleteket és a védelem alapelvét. Szíriai menekültek, akiket menekültként ismernek el egy adott tagállamban, sokszor nem rendelkeznek lehetőséggel a család egyesítésre vonatkozóan a különböző határidők és eljárásbeli akadályok miatt. Kérdés, hogy ragaszkodhatunk-e a jogszabályok teljes körű végrehajtásához, vagy szükség van-e további védelmi intézkedésekre. A válasz a mi szempontunkból világos, biztosítani kell, hogy a szíriai menekültek Európában megfelelő védelemben részesüljenek és méltányos eljárásban legyen részük. Emellett biztosítani kell, hogy megfelelő minimum mértékű, minimális mértékű alapvető jogokat biztosítsunk a számukra minden tagállamban, ez jelenleg nincs így. Biztosítanunk kell, hogy szisztematikusan ne zárják be őket, néhány tagállamban ugye ez a gyakorlat, amikor csak lehet ezt el kell kerülni. Következetesebben kell végrehajtani a menekültügyi szabályokat. Biztosítanunk kell azt is, hogy a konfliktus érintettjei, illetve a konfliktus által érintett családtagok egyesítése megtörténhessen, főként a különösen kiszolgáltatott emberek esetében további járulékos védelemre van szükség, és biztosítani kell számukra, hogy Európába juthassanak, miközben jelen pillanatban a Szíriával szomszédos országokban tartózkodnak. Egy új humanitárius program indult útjára, amely olyan menekültekre vonatkozik, akik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ezt üdvözöljük, és üdvözöljük, hogy bizonyos tagállamok nyilatkoztak arról, hogy befogadnak ilyen menekülteket. Svédország, Dánia és Svájc ezek az országok jelen pillanatban. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és felkészülünk arra, hogy a jövőben nagyobb mértékű visszatelepítési programokra lehet szükség, remélhetőleg Európa ehhez konkrétan hozzá tud majd járulni. Az Európai Unió itt kimutathatja szolidaritását a gyakorlatban is, Jordániával, Szíriával és Törökországgal, és más országokkal, akik olyan nagy lelkűen eleget tettek a szíriai konfliktus miatt menekülésre kényszerült emberek szükségleteinek. Köszönjük. no, Mr. Köszönöm. Uh, François Gémens úr kapja meg a szót. A brüsszeli szakértőtől. Köszönöm szépen szállítási, közlekedési ö, támogatást nyújtunk, illetve ö, tranzit facilitásokkal segítjük a menekültábort, mint egy 1500 menekültet ö, szállítunk ö, naponta, és őket az átri ö, táborba szállítjuk. az emirátusi táborba. Dahából, illetve a környező falvakból érkeznek a menekültek, társi Beneszi az átkelő helyek. Ezen kívül egy orvosi csapattal is rendelkezünk, a különböző hímlő, illetve gyermekbénulás és egyéb betegségek elleni küzdelem, mert ők segítik. Ezen kívül a tuberkulózist is vizsgáljuk, és különböző tudatosító kampányt, tájékoztató kampányokat végzünk a táborban. Ami a biztonsági kérdéseket illeti, látjuk, hogy a helyzet romlik, ezzel szemben is megpróbálunk fölépni, egyre több problémával szembesülünk. Gondolok itt a prostitúcióra, a szexuális visszaélésekre, ennek főleg az az oka, hogy igen, sokan vannak ebben a táborban. Egyelőre ennyit. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Antoine Lemasson úrnak az ECO főigazgatóság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentést, illetve köszönöm a jelenlegi beszámolót is. Nagyon érdekesnek tartom ezt hiszen hogyha összehasonlítjuk az adatokat, a jelentésben 250 ezer regisztrált személyről beszélnek, ugye ez három hónappal ezelőtti adat, és a mai adatok 450 ezer a mai adat. Azt látjuk, hogy nagy a növekedés, és az azt jelenti, hogy az emberi jogi helyzet nagymértékben romlott, ez igaz mind Szíriára, mind pedig a környező országokra. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy mintegy 1,4 millió regisztrált menekült van Szíriát környező országokban. Az év elején mindössze 850 ezer embert regisztráltak. Nem szeretném részletesen ismertetni a szíriai helyzetet. Valóban döbbenetes ez az emberi jogi szempontból. A szíriai konfliktus meghaladta ezt az emberi jogi aspektust, és az egész régió stabilitása forog kockán. Különösen két országot érint ez, melyek pénzügyi szempontból nagyon gyengék, Libanont és Jordániát. Dióhéjban azt mondhatom, hogy az Európai Uniós reakció, illetve a bizottság reakciója a következő. Először is megpróbálunk jelen lenni, aktívan jelen lenni, szakértőkkel segíteni, a munkát Beirutban, Ankarában, illetve Damaszkuszban is volt egy, egy hivatalunk, azonban ezt sajnos le kellett zárnunk a biztonsági helyzet miatt, de elképzelhető, hogy ezt gyorsan újra meg lehet majd nyitni. Tehát aktívan jelen kívánunk lenni, magas szintű látogatásokra is sor kerül. Gergővel biztos asszony ellátogatott Törökországba, illetve Jordániába, Libanonba, Guterres főbiztossal, és ismét visszatért Jordániába, valamint Libanonba. Ellátogatott a Szátri táborba, illetve amennyiben lehetőség nyílik erre, megpróbál a határra is ellátogatni. Ezen kívül találkozni fog a két ország miniszterelnökével, illetve az illetékes miniszterekkel is mindkét országban. Természetesen pénzügyi ö, reakciót, reakcióval szolgálhatunk, tehát ö, megpróbálunk humanitárius segítséget nyújtani a különböző segélyszervezetek révén, az Európai Unió a legnagyobb adományozó a válságot illetően eddig összességben 473 millió euró az az összeg, amelyet folyósítottunk, a bizottság részéről 200 millió euró, illetve 273 milliót pedig a tagállamok folyósítanak érdemes elmondani, hogy a humanitárius segítség fele Szíriát érinti, és ezen kívül egy negyede Libanonba, másik negyede pedig Jordániába érkezik. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy Irak és Törökország rendelkezik azzal a kapacitással, hogy reagálni tudjon a helyzetre. Tehát látható, hogy a prioritásaink hol húzódnak. Megpróbáljuk növelni a segítségnyújtás mértékét. A biztos asszony erről majd beszámol a látogatás során, mint egy 65 millió euróról van szó eh, Líbia, Jordánia, illetve Szíria esetében. Korlátozottak a forrásaink, és más eh, válságokra is oda kell figyelnünk világszerte. Ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk a koordinációt javítani. Libanon és Jordánia esetében, ahogyan önök is, mi is megpróbálunk megfelelő üzenetet küldeni a hatóságoknak, miszerint nagyon fontos a nyílt határok politikájának érvényesítése. Önöknek is köszönetet mondunk a fellépősükért. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy politikai és pénzügyi szempontból még többet kell tennünk, az eddigi lépések nem kielégítőek, és jelenleg a külügyi szolgálat kollégáival tárgyalásokat folytatunk, illetve más bizottsági szolgálatban dolgozókkal is, és megpróbálunk egy átfogó csomagot létrehozni. Köszönöm szépen. Elnök, mielőtt megnyitnám a vitát, megadnám a szót a képviselők, uraknak és hölgyeknek. Először is Matthias Earl úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, illetve a Libes szakbizottságnak, hogy meghívtak, és eszmecserét folytathatunk ebben a témában. A bizottságot nagyon is aggasztja a politikai biztonsági kérdés, illetve a humanitárius kérdés Szíriában, illetve a menekült érintettek helyzete az egész régióban. A jelentés jól mutatja, hogy mennyire kétségbejtő a helyzet. Tanulmányoztuk a jelentésüket, és üdvözöljük annak az eredményeit. Ezen kívül támogatjuk a parlamenti ajánlásokat. Mindemellett szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy az ajánlások, a javaslatok egy része már megvalósult a gyakorlatban. Erről szeretnék beszámolni. Egyrészt a terepen történő tevékenységekről van szó, másrészt pedig a, az Európai Unióban a menekültek helyzetéről. Szeretném hangsúlyozni, hogy egyértelmű fellépést folytatunk Szíriában, illetve a környező országokban, a terepen történő fellépést. Először is humanitárius segítséget nyújtunk a menekülteknek, illetve a lakóhelyüktől e, eltávolított személyeknek itt a régióban, illetve konkrétan Szíriában. A bizottság szorosan együttműködik az ENSZ ügynökségeivel, az UNHCR-rel. Az ötös ajánlásra térnék rá, amely folyamatos támogatásról szól. Folytatódik a menekült áramlat, és az Európai Unió a humanitárius segítségnyújtásra, illetve alapvető védelmek, védelemnyújtásra összpontosított. Szíriában az érintett lakosságra vonatkozóan, illetve azokra vonatkozóan, akik elhagyták Szíriát és Jordániába, Libanonba, Törökországba vagy Irakba menekültek továbbra is humanitárius segítség nyújtásra van szükség. Szerintünk ez a legsürgősebb és legfontosabb prioritás jelenleg, és az ECO főigazgatóságon dolgozó kollégánk elmondta, hogy mi vagyunk a legfontosabb nemzetközi szereplő a régióban. Ebben a kontextusban szeretném kiemelni a környező országok szerepét. Nagyon fontos, hogy nyitottan, nyitottak maradjanak a határok, ez, ez benne foglaltatik a hatos ajánlásban. Jordánia, Törökország és Irak nagyon nagyvonalúan járt el a menekülteket, illetően fontos az, hogy stabilizálódjon a helyzet, és a menekülteket meg tudják védeni, illetve védelmet kapjanak. Ami a védelmi programot illeti, a bizottság szolgálatai együttműködnek a nemzetközi partnerekkel, és egy ilyen program kialakításán dolgoznak. Célunk az, hogy a szomszédos, Szíriával szomszédos országok segítséget nyújtsunk a menekültek befogadásában, gondolok itt Jordániára, Libanonra, illetve Irakra, ez a 2008-as ajánlásban szerepel. Ezen kívül a 2005-ös bizottsági közlemény értelmében járunk el a program felállításakor, védelemre helyezünk hangsúlyt, illetve a menekültek számára próbálunk konkrét fellépéseket biztosítani. Az UNHCR részéről Kasta úr beszámolt Törökország konkrét szerepéről, illetve e, ebben a tekintetben egy külön fellépést e, próbál körvonalazni a bizottság megfelelő szervezete, illetve az UNHCR és más ügynökségek is. mellett fontosnak tartom elmondani azt is, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk, és az elvárásainkat is kordában kell tartani, hiszen fontos, hogy a befogadó országok mindig lépést tartsanak velünk. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni. És végül az Európai Unióban menedéket kérő szíriaiakra térnék rá, ahogyan elhangzott Kosta úrtól, Eddig kezelhető számban érkeztek menekültek, mintegy 32 ezer szíriai állampolgár kért menedéket az EU-ban 2011 áprilisa óta egészen 2012 végéig. A legfrissebb adatok arra utalnak, és itt az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Még egy fél percre van szükségem, elnök úr. Tehát úgy tűnik, hogy a tagállamok közösen azon a véleményen vannak, hogy nem szabad visszafordítani ezeket a menekülteket, visszaküldeni Szíriába, azonban bizonyos tagállamokban nagyon alacsony az elismerési ráta, gondolok itt Görögországra, illetve Ciprusra, itt mintegy 0%-ról beszélhetünk. Ez erre részben az ad magyar, magyarázatot, hogy nem mindenki tartja magát szíriainak. Márciusban a tagállamokkal találkozóra került sor annak érdekében, hogy nagyobb legyen a konvergencia a tagállamok között ebben a kérdésben. És végül, ami a családegyesítés témáját illeti, a bizottság azon a véleményen van, hogy az Európai Unióban jogosan tartózkodó szíriaiaknak lehetőséget kell biztosítani a családegyesítésre, és ebben az EU-nak gyorsan és nagyvonalúan kell eljárni, például a vízumkönnyítés révén. Gyakorlati együttműködésről is szó esett a márciusi megbeszélésen. köszönöm a figyelmet, és sajnálom, hogy ilyen hosszan kellett beszélnem. Pirker úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr elnök úr. Nagyon érdekes volt a beszámolókat meghallgatni, és nagyon érdekes volt megnézni, elolvasni ezt a jelentést is. A látogatásunk egy dolgot megmutatott mindenképpen, pedig az, hogy Jordániában a jordán hatóságok hatalmas munkát végeznek és a nemzetközi segélyszervezetek, a UN itt is képviselteti magát, kiváló munkát végzett, és együtt ezek a szervezetek, ahol együtt tudnak működni, ott a segítségnyújtás is valóban kiváló. A második megjegyzésem, sokat beszélgettünk menekültekkel, és megmutatkozott, hogy a legfontosabb cél, hogy hogy rövid távon biztonságot találjanak az országon kívül, vagy ha lehet még az országon belül, de aztán minél hamarabb haza akarnak térne, térni a menekültek, azt mondták, hogy még a táborban való tartózkodásuk során is haza-haza térnek, megnézik, hogy minden rendben van-e, a tulajdonukkal, a házukkal, kifosztották-e őket, vagy hát mi a helyzet. Végül is a végkövetkeztetés, mint ahogy ez anyagban is szerepel, hogy a helyszínen segítséget tudjunk, tudjanak nyújtani, hogy minimális biztonságot garantálják, és aztán segít, elősegíteni azt, hogy az emberek lehetőleg minél hamarabb hazatérhessenek. Hazatérhessenek Szíriába, hazájukba. A segítségnyújtást biztosítani kell mindenképpen, főleg a határ a határhoz közeli területeken lehet a legjobban segítséget nyújtani, ott kell támogatni a segítségnyújtást, mert innen a legvalószínűbb és a legegyszerűbb a hazatérés is. Másodszor arra is oda kell figyelni, hogy a nagy táborokban a jogállamiság alapvető szabályait betartsák. Képzeljék el, hogy közepes méretű városok működnek gyakorlatilag a törvényen kívül. Ez csak oda vezethet, mint ahogy ezt önök is mondták, hogy terjed a bűnözés, a kizsákmányolás, a prostitúció, stb. Ezt mi is láthattuk, megállapíthattuk, tehát először is a segítségnyújtás az nagyon fontos, de másodszor a jogállamiság biztosítása elengedhetetlen. Nagyon fontos a segélyszervezetek masszív jelenléte, hogy preventív módon elébe menjenek ugye a bűncselekmények elterjedésének. Igyekeznek bizonyos áttelepítéseket eszközölni, de ez nem felelt meg a céloknak, sokkal fontosabb a határok közelében segítséget nyújtani, úgyhogy a felelősöket ezen a területen kell támogatni, mert csak ez lehet célra vezető. Köszönöm szépen, Rizbek asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Akilisbe látogattam tavaly ősszel, és az ön által bemutatott helyzet és a misszió delegáció, ezt nem tudtam elolvasni sajnos a beszámolót eh, egyelőre, de ez is megerősíti azt a katasztrofális helyzetet humanitárius és humán szinten, ami eh, létezik. Ezzel egy időben politikai szinten a tehetetlenséget is mutatja. Eh, az Európai Unió képtelen választ adni a kihívásokra. Az emberek védelme nem megoldott, és már egy millió halálos áldozatról számolhatunk be, egy civilizáció omlik össze és tűnik el a szemünk előtt. A jelentés ma délután bemutatta az elnök, elmondhatjuk, hogy az Európai Unió az első és legfontosabb donor. Ezzel egy időben, hadd tegyem fel a kérdésemet is, az ENSZ és a humanitárius, az, ONG, az NGO-k és a humanitárius szervezetek által nyújtott segítségnyújtás valóban elér-e a kedvezményezettekhez, vagy pedig Szíriában ez hát kikerül az eredeti csatornából, és Alászád vagy mások zsebébe kerül. Tehát azokhoz kellene, hogy ez eljusson, akik a legjobban kivannak szolgáltatva. Aztán felmerül egyéb problémák, felmerülnek például a gyógyszerek, krónikus betegségben szenvedő emberek, akik teljesen kivannak szolgáltatva. Jó, mi vagyunk az első donorok, elsődleges donorok, de mégis valóban hatékony -e ez a segítség? Ez nem mérhető. A a menekültek, illetve menedékesek problémájára nem fogok most kitérni, eh, de eh, Svédországban jártam, ott nagyon fontos szíriai közösség eh, él, több ezer szíriai család, ők megfelelő védelemben részesülnek Svédországban. Szolidaritást kell megvalósítani, a leginkább kiszolgáltatottak érdekében, hiszen kivételes, embertelen körülmények között élnek itt több ezren, és ez elfogadhatatlan. Nem fogok a politikai aspektusokról, illetve a vegyi fegyverek alkalmazásáról beszélni. Úgyhogy ez egy mártír nép, és ezt nem szabad elfelejtenünk, az európai történelem tükrében is láthatjuk ezt. Kriszbek asszonynak mondom, hogy köszönjük a hozzászólásait, nem látok több kezet a levegőben. Köszönöm mindenkinek a részvételét, és köszönöm, hogy hozzászóltak. Euh, Kérdezem, mondja Nézbek asszony, a, vála- a kérdésemre választ várok, hogy valóban elkerül-e a pénz a kedvezményezettekhez, vagy azokhoz, akikhez szánjuk, vagy, vagy ez eltűnik az úton. az Assad rezsim zsebébe vándorol -e ez a pénz, vagy valóban azokhoz, akikhez mi ezt céloztuk. Talán az UNHCR képviselője tud válaszolni erre a kérdésre, mielőtt rátérünk a következő napi rendi pontra, a magyar ügyre. Köszönöm szépen, elnök úr! Az UNHCR nem felelős az élelmiszerosztásért Szírián belül, de eh, az, eh, a világ élelmezési szervezettel és más kormányzat és nem kormányzati szervezettel együttműködünk a segítségnyújtás területen, ahol ez szükség, szükséges, legyen szó kormány vagy ellenzék által kontrollált területekről. Na most, hogy nem kaptunk semmiféle hírt arról, hogy, hogy a pénzek nem jó helyre folynának, ez nem lenne igaz, de hogy szisztematikus pénzeltérítésről kaptunk volna hírt, ezt sem tudom mondani. A 32 checkpointból 8 kormányzati volt, a többi az ellenzék kezébe volt, ami az ellenzéket illeti. Lehet, hogy ez nem is szíriai kézen van, hanem más csecsen vagy más kezekben. Nos, egyszerűen nem egyszerű Szíriában a munka, Március elején ez volt a helyzet. Most már több mint 50 checkpointon kell átmenni, nagyon bonyolult a helyzet, vannak kormány által, vannak ellenzék által eh, ellenőrző területek, erről számolnak be legalábbis a nyugati médiában, de hát ez ott a helyszínen nem mindenhol világos, a határok nem világosak nem mondhat, nem számot holhatok be masszív visszaélésekről, pénze, pénzekkel való visszaélésről, de azt sem mondhatom, hogy teljesen tiszta és világos és átlátható a helyzet. Elnök, nincs több hozzászólás. Szíriával, illetve a jordániai látogatással kapcsolatban. Most akkor a következő napi rendi pontra fogunk rátérni. Ez a 17-es napi rendi pont. Alapvető jogok helyzete magyarországi normák és gyakorlatok. Az úgynevezett negyedik alkotmánymódosítás után most egy jelentéstervezetet fogunk megvitatni Tavares kollega jelentés tervezetét. Egy állásfoglalásról volt, van egy, van egy 2012. február 16-ai állásfoglalásunk, Európai Parlamenti állásfoglalás a magyarországi helyzetről. Ezzel kapcsolatban megfogalmazódott egy mandátum, amelynek lényege az, hogy nyomon kövessük, hogy az ebben szereplő ajánlások megvalósultak-e. Tavares úr már öt munkadokumentumot készített a témában, különböző konkrét témákban, most pedig a jelentés tervezetét fogja bemutatni. Először a jelentéstevőnek adom meg a szót, tessék, Tavares úr. Thank you very much, Mr. President, dear colleague. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Mint ahogyan tudják, Mm, hosszas, hosszas munka előzte meg a jelentéstervezetet, öt munkadokumentumot készítettünk, a különböző frakciók árnyékjelentéstevőket jelöl, jelöltek ki, Budapesten is jártunk, tényfeltáró delegációs úton, és folyamatosan kapcsolatot tartottunk a magyar hatóságokkal, és minden olyan európai parlamenti képviselővel, aki valamilyen módon érintett az ügyben. Most elérkezett egy olyan szakasz, amikor az empirikus alapokat lefektettük, ezeket minden politikai frakció elfogadta, a magyar kormány is kifejezésre juttatta véleményét, amit beépítettünk a munkadokumentumokba, Ahogyan a kezdetektől fogva elmondtam, a módszertanunk igyekszik az együttműködésre alapozni, átláthatóan akarunk működni, és így tovább. A jelentés tervezetünk tehát immáron ezen alapokon elkészült. Van egy mottója a jelentésünknek, ez egy némileg egy szokatlan eljárás. Az egyik legnagyobb, legjelentősebb magyar költő Petőfi Sándor idézetéről van szó. Ő az 1848-as forradalom egyik fontos figurája volt, és ez az idézet a következő, haza csak ott van, hol jog is van. Ez tehát azt jelenti, hogy nem beszélhetünk hazáról ott, ahol nincsenek jogok. Ez a motto nem csak azért szerepel itt, hogy ezáltal kifejezésre juttassuk, hogy mennyire elismerjük, hogy Európa mennyivel tartozik Magyarországnak a nagyon gazdag kulturális, nyelvi hagyományokért, hanem rámutat egy nagyon fontos igazságra, amely mindegyik politikai rendszer és entitás sajátja, jelesül hogy nem beszélhetünk hazáról, nem érezhetjük magunkat biztonságban, ott, ahol nincsenek jogaink, vagy ahol a jogainkat nem tartják tiszteletben. Így tehát ennek megfelelően azt is mondhatjuk, hogy ott, ahol jogokat építünk, konstruktív, pozitív lépéseket teszünk. A jogok biztosítása, megóvása, garantálása irányába, ott felépítünk egy hazát. Úgy gondolom, több mint 150 év elteltével továbbra is ez az Európai Unió lényegi magva, nevezetesen, hogy jogokból egyfajta építményt hozzunk létre minden polgár és minden tagállam számára. Hogyha megnézzük a szerződéseket, akkor az első fontos dolog a kettes cikkben szerepel, az egyes cikk, ugye arról szól, hogy a tagállamok egy Európai Uniót kívánnak létrehozni, a kettes cikkben pedig az áll, hogy az Európai Unió az emberi méltóság tiszteletben tartásán, a demokrácián, a jogállamiságon, az egyenlőségen, a szabadságon és az emberi jogok tiszteletben tartásán alapul, beleértve a kisebbségekhez tartozók jogainak tiszteletben tartását és Ez egy viszonylag új cég, 2009 óta szerepel a szerződésben, és mivel ez így van, ezért egy fontos átállást mérföldkövet jelent, hiszen az Európai Unió ettől kezdve válik a demokráciák uniójából a demokrácia uniójává. Tehát értsd, a demokratikus értékek uniójává. Ez a cikk tehát nem egyfajta brüsszeli bürokratikus találmány, nem olyasmi, amit rám erőltet Brüsszel a tagállamokra, épp ellenkezőleg a tagállamok, akik közösen fogalmazták meg a szöveget, minden tagállam részt vett ebben, és ugye konkrétan Magyarország is részt vett ebben a folyamatban, proaktív módon. A kettes cikk kisebbségekről szóló részét konkrétan a magyar kormány javasolta. És így tehát a tagállamok maguk fogadták el ezt a kettes cikket, Magyarország, és Magyarország volt a továbbiakban az első tagállam, amely ratifikálta a Lisszaboni szerződést, vele együtt a kettes cikket is. Ez azt jelenti, hogy ezek az értékek, a tagállamok közös értékei, egy olyan, olyan társadalomban, amely nem csak demokratikus, hanem a demokratikus értékek lehető legmagasabb szintű megvalósítására törekszik a pluralizmus, a nyitottság, transzparencia, átláthatóság, egyenlőség és így tovább területén. Úgy gondolom, hogy 1989 szellem is ezeket az értékeket őrzi, ezeken alapszik, Azt mondhatjuk tehát, az Európai Unióhoz való tartozás az európai polgárok számára egyfajta garancia, hogy ezen értékeket megóvjuk, megvédjük, és európai ö, testvéreinket sohasem fogjuk cserben hagyja, hagyni, hiszen hogyha egy valaki alapjogai kockán forognak, akkor mindenki ö, közös ügye ez. És Magyarország történelmét tekintve nagyon jó példája ennek az igazságnak tekintve 1956-ot és 1989-et. A kérdés tehát az, hogy mennyire öm, veszük komolyan a kettes cikket, és úgy gondolom parlamentként nekünk nagyon komolyan kell vennünk ezen értékeket, nem csak azért, mert felelősségünk ez, nem csak azért, mert az Európai Unió értékeiről van szó, és ez azt jelenti, hogy felelősséggel tartozunk e tekintetben, hanem a hármas cikk miatt is, hiszen a hármas cikkben az áll, hogy elő kell mozdítanunk a kettes cikkben felsorolt értékeket. Tehát nem egy passzív felelősségről van szó, hanem aktív felelősségünk ezen értékek előmozdítása. Ez a az őszinte együttműködés alapelvéhez is közvetlenül kapcsolódik. Hiszen, hogyha passzívan vállalnánk csak felelősséget ezen értékekért, akkor ez aláásná az Európai Unió hitelét. Tehát ezen értékek előmozdítása nagyon szorosan kapcsolódik ehhez az ügyhöz és a módszertanunkhoz is természetesen, amely, mint említettem, lehetővé tette a különböző kiegészítéseket, megjegyzéseket a politikai frakciók részéről. A jelentéstervezett hosszú dokumentum, arra biztatnám önöket, hogy amennyiben lehet az egész dokumentumot olvassák végig, hiszen szorosan összefüggnek egymással a különböző elemek. Egy vázlatot mutatnék most csak beröviden. Az első oldalakon az Európai Unió alapvető értékeinek egy értelmezését találhatjuk, hasonlóképpen ahhoz, amit most éppen elmondtam. Szerepel a jelentés háttere, a kontextus, azon intézményi alkotmányos és jogi változásokkal, amelyek Magyarországon az elmúlt másfél év során bekövetkeztek. Mint ahogyan tudják, sok-sok ilyen változásra került sor. Módosították a az alkotmányt, amely immáján egy új alaptörvényként öltött testet. Elfogadása óta négyszer módosították, legutóbb a negyedik módosítás egy nagyon átfogó módosítás volt, itt vannak aztán az úgynevezett sarkalatos törvények, amelyek elfogadásához kétharmatos többségre van szükség, ami nem gond a jelenlegi magyar parlamentben, országgyűlésben, de lehet, hogy a jövőben nem ilyen lesz a helyzet. 26 különböző tematikus kérdéskör van, amelyekben sarkalatos törvényekkel hozhat törvényeket a parlament. Körülbelül 49 sarkalatos törvényt már elfogadtak, és aztán vannak más jogi jellegű változások is, kb. 500 a számuk. Ezen rövid idő leforgása alatt ilyen sok változás történt, és ide tartoznak az intézményi változások is, a kinevezések és így tovább. Utána egy értékelést láthatunk arról, hogy mit jelent ez a különböző területekre lebontva. Mind az alkotmány, mint pedig a sarkalatos törvények nagyon fontos kereteket változtatnak meg, amelyek gyakorlatilag a demokrácia pillérei. A az igazságszolgáltatás kompetenciái, valamint az alkotmánybíróság kompetenciái változnak, aminek kihatása van közvetlenül a hatalommegosztás elvére, a médiaszabadság, a médiapluralizmus kérdése is felmerül az új média tanácsal, amelynek nagyon széles hatáskörei vannak, és amelynek fontos az összetétele is. Találkoztunk egyébként Budapesten ezzel a média tanácsal. Nem egy pluralisztikus összetételű tanácsról van szó. És ez ideig, mandátumának közel két éve alatt nem termelt ki olyan objektív adatokat, amelyek nagyon fontosak lennének számunkra, nevezetesen, hogy az új jogszabályok kihatással vannak el, az újságírók függetlenségére, közvetlen munkájára, források védelmére és így tovább. Tehát ez a médiahatóság készíthetett volna ilyen elemzést, vagy értékelést, vagy megbízásba adhatott volna ilyet független megfigyelőknek. Emellett a kormány a Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelő változásokat is eszközölt, ezek egy részét üdvözöljük. Az ajánlások végrehajtása nem ment olyan messzire, nem jutott el olyan messzire, mint ahogyan azt a Velencei Bizottság kérte, sőt voltak visszalépések is. Ilyen például az Országos Bírósági Hivatal esetén Budapesten jártunk, ugye, ahogyan mondtam, és akkor nem volt világos, hogy az Országos Bírósági Hivatal, amelyet a végrehajtó hatalom jelöl ki, vagy nevezke ki, de közvetlen adminisztratív jogköröket gyakorol az igazságszolgáltatás fölött, akkor még nem volt világos az ügyet helyezés lehetősége. Most a negyedik alkotmány módosítással világosá vált, hogy milyen helyzet ezen a téren, de nem az elvárásainknak megfelelően alakultak a dolgok, hiszen mi abban reménykedtünk, hogy az ügyet helyezés nem lesz lehetséges, ennek épp az ellenkezője történt, bizonyos ügyek áthelyezhetők egyik bíróságról a másikra. Ezen háttér bemutatása után a jelentés egy értékelés tartalmaz, Üdvözölünk bizonyos módosításokat, de bírálatokat is megfogalmazunk. Az elnök félbeszakítja a felszólalót, egy közös ülésre kerül majd sor az AFKO szakbizottsággal 5 óra 45-től. Az AFKO szakbizottság tagjai ebbe a terembe érkeznek majd, hogy megtartsuk ezt a közös ülésünket egy nagyon fontos témában. Mégpedig az emberi, az emberi jogok európai egyezményéhez való csatlakozásról lesz szó. Kérném, hogy foglalja össze az előadását, hogy lehetőséget adhassunk a képviselőknek, hogy felszólalhassanak. Mert előre szólok, hogy egyébként korlátoznunk kell a felszólalási időt, mert 5.45-kor kezdődik a közös ülésünk. A jelentéstevő folytatja. Köszönöm szépen, az ember elvész a részletekben természetesen, hiszen egy hosszas dokumentumról van szó, de megpróbálom most már tömörebben összefoglalni a mondandómat. Tehát, legutóbb a Libe szakbizottságnak feltettem egy kérdést, amikor egy eszmecserét folytattunk a dokumentumról, illetve ennek két része volt tulajdonképpen a kérdésemnek – A kérdés, hogy mennyire rendszer szintűek voltak a Magyarországon bekövetkezett változások, és ha ezek rendszer szintűek, akkor a kérdés az, hogy a kettes cikkben lefektetett értékek felé történik az elmozdulás, vagy azoktól egy, elmo- azoktól egy elmozdulás történik. Egyrészt úgy látjuk, hogy rendszer szintű változásokra került sor, ez a válasz az első kérdésre. A magyar kormány ezzel egyet is ért, ez nem vitatott kérdés. Az egész magyar alkotmányos jogi és jogi rendszerre és intézményi rendszerre kiterjednek ezek a változások, és más, a második kérdés kapcsán pedig az látható, hogy egy folyamatos tendencia van kibontakozóban, végigvehetnénk az összes változást, az összes jogszabályt, de az általános tendencia azt mutatja, hogy egyfajta elmozdulás történik a kettes cikkben lefektetett értékektől. És ez is, ez már önmagában úgy gondolom egy nagyon nyomós konklúzió, nagyon súlyos konklúzió, és ezzel gyakorlatilag egy válaszúthoz érkezünk, hiszen hogyha mi a magunk részéről komolyan vesszük a kettes cikkben lefektetett értékeket, és hogyha megállapítjuk, hogy rendszer szintű változás történik, amely egy elmozdulást jelent a kettes cikkben lefektetett értékektől, és egy olyan tendencia, amelyet, amely, hogyha nem orvosoljuk azt időben és megfelelő mértékben, akkor az súlyos kockázatot jelent az alapvető értékek betartására nézve, akkor nem folytathatjuk úgy, mint eddig, sem az Európai Uniós intézmények részéről, sem a tagállamokhoz fűződő kapcsolatunkat tekintve. A magyar hatóságok felé ajánlásokat fogalmaztunk meg a jelentésben. Egy általános megjegyzés, ezek általános ajánlások. Nem gondolom, hogy az Európai Parlament azt szeretné, leszeretné fektetni részletesen, hogy milyen változásokra van szükség. Az Európai Parlament számára nagyon fontos az, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a bekövetkező változások az alapjogi kartával és az emberi jogok egyezményével összeegyeztethetőek. Négy ajánlást fel fogok most sorolni, mert ezek a legfontosabbak. Az első ajánlás az Európai Bizottsághoz szól tulajdonképpen. Azt gondolom, hogy az a szegmentált megközelítés, amelyet eddig alkalmaztunk, nem volt a legmegfelelőbb. Egy általános tendenciáról van szó, ezért egy általánosabb megközelítésre van szükség, egy átfogó megközelítésre. Hogyha a kettes cikkben lefektetett értékekkel van gond, akkor fontos, hogy a bizottság és az érintett tagállam közötti tárgyalásoknak is ez legyen a tárgya. Ezért a bizottságnak azt javaslom, az Európai Bizottságnak, hogy egyfajta kettes cikkre vonatkozó vészjelző agendát fogalmazzon meg. A második javaslat, vagy ajánlás, úgy gondolom, nincs értelme annak, hogy az európai intézmények is egyfajta szegmentált, széttöredezett megközelítést alkalmazzanak a magyar kormány felé. Együtt kell működnünk egymással, úgy gondolom. Az Európai Bizottság nyilvánvalóan napi szinten kapcsolatot tart a magyar kormányal. Az Európai Tanács is folyamatos párbeszédet tarts, mind, tart mind az Európai Bizottsággal, mind a magyar kormányjal. Ez lenne tehát a cél egyfajta trialógus vagy háromoldalú egyeztetés hez hasonlóan. De hát ez nem csak Magyarországról szól, hanem sokkal többről van itt szó. Biztosítani kell, hogy a kopenhágai kritériumok esetében egyfajta folyamatosság, folytonosság valósuljon meg, miután egy-egy, tagállam, egy-egy tagjelölt ország csatlakozik és tagállammá válik. Tehát azt ajánlanánk, hogy egyfajta kopenhágai mechanizmus jöjjön létre, ahol lenne egy depolitizált szerv, egyfajta kopenhágai magasrangú csoport, amely független és neves, elismert személyiségekből állna. Az alkotmánybíróságok, az Európai Bíróság, kor, ö, egykori igazságügyminiszterek és így tovább képeznék tagjait, és ezzel gyakorlatilag egy választ is adnánk azon aggályokra, amelyekről, amelyeket kifejezésre jutatott a magyar kormány is, nevezetesen a kettős mérce vágya. Továbbá a nemzeti parlamentekkel, a nemzeti alkotmánybíróságokkal, az Európai Bírósággal és a civil szervezetek szereplőivel is összehívnánk egy ö, fajta grémiumot, ahol megtárgyalnák a kettes cikk értékeit, és szó esne arról, hogy hogyan lehet azokat mind a polgárok, mind pedig a tagállamok szemszögéből megvalósítani. Az elnök félbeszakítja a felszólalót. Elnézést, Tavares úr, de már fél órája beszél, és már nincs sok időnk, 12-en szeretnének felszólalni továbbá az ügyben, ezért kérem, hogy foglalja össze mondanóját. Jó, az utolsó pontra térek rá, 30 másodpercem van. Megfontoltam azt is, hogy ugye téve, téved, tévedünk sokszor, nem vagyunk tévedhetetlenek, és sokszor a politikában nagy gondok merülnek fel, hogyha azt gondoljuk, hogy tévedhetetlenünk van, tévedhetetlenek vagyunk. Ez a jelentés nem tévedhetetlen, én sem vagyok az, mint jelentéstevő. Éppen ezért nagy érdeklődéssel várom a kollégák véleményét. Fontos, hogy változtassunk a jelentésen, módosítsuk azt, a szükségleteknek megfelelően várjuk a magyar kormány megjegyzéseit is, hiszen a demokrácia mindenek előtt arról szól, hogy biztosítsuk, hogy az eljárásaink korrektív, javító jellegű intézkedéseket is lehető, lehetővé tegyenek. Tehát mint a jelentés tartalma szempontjából fontos ez, mint a jelentés tervezet maga szempontjából is. Várom a kollégák megjegyzését, és elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Köszönöm szépen, Tavares úr. Folyamatosan növekszik a felszólalók listája, 13-on kértek szót eddig, és fél órá rendelkezésünkre, tehát mindenkit arra kérek, hogy három perccel szorítkozzon a felszólalásában. Ezt kérem, hogy tartsák észben. Először az árnyék jelentéstevő kapnak szót, többek között jó magam. Kérek mindenkit tehát, hogy tartsa észben, rövid legyen a felszólalás. Először is Engel úr következik. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Kiválóan, kiválóan végzi a munkáját. Utolsóként jelentkeztem, és elsőként kapok szót. Köszönöm szépen. A hozzászólásomat azzal akartam kezdeni, a három percemet, hogy először is köszönetet mondok Tavares úrnak a jelentésért, amely olyan, amilyen, és nagyon jól tükrezi azt, amit a munkadokumentumokban találhattunk eddig, illetve az alapvető érzéseket nagyon jól mutatja itt a szakbizottságban. Azonban Rögtön az elején el kell, hogy mondjam, és gondolom, hogy erre majd visszatérünk a későbbiekben, hogy egy-két gondolatot mindenképpen ki kell emelnünk. Nagyon gyakran elmondtuk azt, hogy ami az alkotmány, vagy jogi kérdések területén történik Magyarországon, azt lehet így is és úgy is értelmezni. Amikor egy bizonyos irányvonalat képviselünk, egy kritikus irányvonalat, akkor azt is tudnunk kell, hogy vannak olyan szakértők és jogászok, amelyek nem vonják kérdésbe, kérdőjel, nem kérdőjelezik meg azt, ami Magyarországon történik. Tehát fontosnak tartom, hogy elmondjuk, bizonyos dolgokat lehet így is és úgy is értelmezni, pontosan ezért vannak bírósági ügyek. Ezen kívül kiemelnék még valamit, és a többi frakcióra hagyom azt, hogy a pozitívumokat kiemeljék a jelentésből, ezt bizonyára meg is teszik. Én még egy olyan kérdésre utalnék, amely kapcsolatban szkeptikus vagyok. Ez pedig a magyar hatóságok felé intézett ajánlások. Ezek tulajdonképpen kényszerítik Magyarországot arra, hogy az alkotmányos bíróságnak bizonyos kompetenciákat és hatásköröket adjanak. Ez még eddig nem történt meg egyetlen országgal sem, és én az Európai Parlamenten belül nem érzem kényelmesen magam, amikor azt mondjuk valakinek, hogy nektek így kell eljárnatok, a ti alkotmányos bíróságotoknak így és úgy kell működniük, hiszen vannak más olyan helyek az Európai Unióban, ahol nem így vagy úgy működnek az alko- nem, működik az alkotmányos bíróság. Tehát ez egy olyan gondolat, amelyel nem értenék egyet. Aztán ott van a egyházak elismerésének hosszas története hogy mintegy 300 egyház elveszítette státuszát. Nos, hát tisztelt elnök úr, én nem ismerek 300 egyházat, kíváncsi vagyok, hogy van-e olyan személy a teremben, aki fel tud sorolni ennyit. Lehet, hogy a 300 olyan szervezetről van szó, amely egyháznak nevezi önmagát. Hát legtöbb tagállamban ugyanezeket a folyamatokat tapasztaljuk, és mivel csak három percen van, rövidre fogom a hozzászólásomat. Tehát azt kívánom kiemelni, hogy vannak olyan elemek a jelentésben, amelyekkel nem értek egyet, mert ez azt jelenteni, hogy bizonyos irányba visszük a dolgokat, kényszerítjük a dolgok történését, de ha itt így járunk el, akkor máshol is így kell eljárnunk. Tehát véleményem szerint ez nem kívánatos. Gondolom, hogy erre a kérdésre visszatérünk, majd köszönöm a figyelmüket. Much, um, what... Weber asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönettel tartozom Tavares úrnak a munkájáért. Valóban minden, ami a dokumentumban szerepel, a politikai frakciókkal történő együttműködés révén született, és igen, egyetértek a jelentéstevővel, amikor a következő kérdést teszi föl. Egy rendszer szintű változás, tendenciát látunk-e Magyarországon, és ez a tendencia ellentétese a szerződésünk második cikkében szereplő értékeknek? Nos, a válasz az, hogy igen. Véleményem szerint maga az a tény, hogy halasztottuk, halogattuk a jelentés tervezet elkészítését, illetve a vitát, ez lehetőséget nyitott számunkra, hogy megvizsgáljuk az alkotmány változtatásait, hiszen ezt a híres módosítást mindössze egy pár hónappal ezelőtt fogadták el. Egy módosításról beszélünk, miről kilenc oldalról van szó, tehát, hogyha a válasz a föltett kérdésre az, hogy igen, egy rendszer szintű megközelítésről van szó, amely ellentétes a szerződésben szereplő, második cikkben szereplő értékekkel, akkor fölmerül a következő kérdés. Folytatjuk a szokásos menetrendet, avagy mi is megváltoztatjuk a megközelítésünket. Engels úrtól azt hallottuk, hogy vannak konkrét ajánlások a parlament részéről egy adott kormány felé, és ezek nem üdvözlendőek. Akkor nézzük, milyen javaslattal élne. Mit kérhetünk a kormánytól, hogyan kérhetünk egy kormánytól valamit, hogy a végén azt látjuk, hogy azt lássuk, hogy az Európai Unió alapvető értékeit tiszteletben tartják. Tehát miről van szó, valami keményebb, határozottabb dolgot kellene kérnünk? Például a hetes cikk értelmében egy eljárást kellene indítanunk? Nos, szerintem mindenképpen megvita, megvitandó ez a kérdés de nem mondhatjuk azt, hogy az Európa Tanács, a, a Velencei Bizottság, illetve a különböző kormányok mind-mind kritikus hangot ütnek meg, akkor azt látjuk, hogy valami probléma van, valami gond van, és azt kezelnünk kell. Én is várom a módosító javaslatok beadásának határidejét és a következő lépéseket. asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom az előttem szólókhoz, és én is köszönetet mondok eh, Taváres kollégának a munkájáért. A téma egyáltalán nem volt könnyű. Minden alkalommal, amikor a napi rendünkre kerül ez a kérdés, ugye heves vita eh, van, és egy olyan jelentéstervezetet kellett készíteni, amely a leginkább figyelembe veszi a különböző szempontokat. Nos, azt kell tudnunk, hogy az Európai Unió egyes országai milyen fontosságot tulajdonítanak a kettes cikkben szereplő értékeknek. Úgy tűnik, hogy Magyarországon eh, rendszer szintű az ezektől való eltörés, eltérés. Miért rendszer szintű? Mert akkumulálódnak ezek a dolgok. Orbán úr kiválóan meg tudja védeni magát egyébként. Mindegy egyes esetben, amelyet, ki, amelyet kritizál az Európai Unió, Orbán miniszterelnök kiemel egy-egy európai országot, ahol az gyakorlat ugyanolyan, mint amit kritizál az Európai Unió Magyarországon. Na de hát itt globális szinten kell nézni a helyzetet, az Európai Unió vajon összességében aláírja-e a kettes cikkben szereplő értékeket. Én egy olyan Európai Unióról álmodom, amelyben az intézmények teljes mértékben tiszteletben tartják az alapjogokat, a kettes cikkben szereplő jogokat, ugyanolyan védelemben részesítik, mint a gazdasági szabadságot. Morvai asszony következik szépen, magyar nyelven szeretnék beszélni, annál is inkább, mert egy kicsit saját honfitársaimmal együtt szeretném végiggondolni azt, ami itt történik, és kérdezni tőlük, hogy nincs-e dejavű érzésük. Nem érzik-e, hogy mintha már történt volna velünk ilyesmi, mégpedig az úgynevezett rendszerváltás után közvetlenül, amikor a saját alkotmánybíróságunk csinálta ugyanezt, amiről ez a jelentés is szól, hogy tudnélik eh, teljesen absztrakt eh, fogalmakat eh, önkényesen értelmezve tulajdonképpen megakadályozták a valódi rendszerváltást. Ugye volt egy olyan mondat az alkotmányban, az akkori alkotmányban, hogy a magyar köztársaság jogállam most hogy hogy nem az úgynevezett láthatatlan alkotmány koncepciója alapján ebből a mondatból jutottak el odáig hogy nem lehet megbüntetni a kommunista bűnösöket nem lehet elszámoltatni a pártfunkcionáriusokat nem lehet visszaadni az e- eredeti tulajdonosoknak az ellopott vagyont és a többi. most is ilyen teljesen általános fogalmak alapján akar, akarják elérni azt hogy a teljes nemzeti rendelkezésünket felszámolják minden vonatkozásban önkényes ez a jelentés önkényes egyrészt azért mert hogy ezek közül a bizonyos általános úgynevezett közös európai uniós értékekből milyen alapon ragadja ki azokat amelyeket kiragad és közömbös egy csomó más, más európai uniós értékkel szemben mint például a szegénység felszámolása az államok közötti különbségeknek a felszámolása mondjuk a gazdaság terén a munkavállalói jogok amikről azt hiszem hogy lehetne jelentést készteni a magyarországon lévő multinacionális cégek vonatkozásában például. teljesen önkényes a vonatkozásban is hogy miért magyarországot szemeli ki. Itt van a jelentésnek az első bekezdés, illetve hát az első paragrafus D pontjában, hogy mivel ezért valamennyi tagállamról rendszeres értékelést kell készíteni annak ellenőrzése céljából hogy továbbra is tiszteletben tartják e az unió közös értékeit mármint a csatlakozást követően mondja meg nekem tavares úr a jelentéstevő hogy hol vannak ezek a dokumentumok hol vannak, hol vannak ezek az értékelések a többi tagállam vonatkozásában és ugye folyamatosan emlegeti itt ezt a bizonyos második cikket de hogyha továbblapozunk a negyedik cikke ugyanennek az európai unióról szóló szerződésnek kerek perez kimondja hogy az unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a szerződések előtti egyenlőségét hol van itt tiszteletben tartva tavares úr és kedves képviselőtársaim magyarországnak a szerződések előtti egyenlősége valamint nemzeti identitását amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is. tehát kérem szépen hogy lapozzunk tovább ezekben a szerződésekben és ezeket a cikkeket is vegyük figyelembe és számoljuk fel ezt a teljes önkényeskedést amiből a magyar állampolgárok túlnyomó többségének most már nagyon nagyon elege van és ne fenyegessenek bennünket azzal hogy a hetedik cikket fogják alkalmazni és és majd nem lesz szavazati jogunk miközben a gyarmati kötelezettségeinknek pedig szeretnék hogy továbbra is eleget tegyünk mert erről szó nem lesz ennél a magyar nemzet sokkal öntudatosabb. köszönöm szépen. Gracias, señora Norbay. Yo también soy Shadow en este informe, de manera que consumiré mi turno. Köszönöm szépen. Én is elnék jelentéstevő vagyok, és én is szeretnék valamit mondani röviden. Először is a jelentéstevő munkáját szeretném elismerni, és szeretném azt is elismerni, eh, hogy micsoda munka húzódik meg e mögött a jelentés mögött. Ez egy kiváló és kiegyensúlyozott jelentés. Itt eh, hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos a jogállamiság eh, fontossága, az alapjogok tiszteletben tartása, nem csak azért, mert ezek szerepelnek, az Európai Unió alkotmányos alapjában, ami a Lisszaboni szerződés, hanem azért, mert közös erbekről van szó. Az Európai Unió nem csak a demokratikus államok e, e, uniója, hanem a demokratikus értékek védelmezője is. Ezek a demokratikus értékek mm, nem csak bizonyos eljárások és formulák összessége, hanem ezek alapjogok védelmezését jelentik. Például a kisebbségek részvétele a jogalkotásban. A az ellenzék jogainak tiszteletben tartása a kormány részéről. E, emellett a demokratikus identitás szimbólumáról is van szó. A, a demokrácia nem a többség uralma, kizárólagos uralma. E, az Európai Unió e, szerződése nem erről szól. Természetesen a, demokratikus kormányzáshoz egy többségi kormányra van szükség, de ez emellett tiszteletbe kell, hogy tartsa a kisebbségek jogait. A kopenhágai dilemmára is szeretnék utalni. A kopenhágai dilemma azt, mond, azt szerint nagyon fontos az, hogy hogy a tagállamok egy demokratikus ellenőrzés alá vessék magukat, de a csatlakozás után nincs lehetőség ennek ellenőrzésére. Ez minden Európai Uniós tagállamra vonatkozik. most az, hogy egy országot diszkriminálnánk több országgal szemben, a többi országgal szemben, ez nem igaz. Nem igaz, hogy Magyarországot mint egy kísérleti esetet alkalmazzuk, vagy ezt arra használjuk ki Magyarország esetét, hogy kikísérletezzük ezt az új eljárást. Természetesen Magyarországot tiszteletben tartjuk. Nagyon fontos munkát végzett, és vívmányokat ért el az Európai Unióhoz való csatlakozása során. A munka, amelyet eh, itt eh, folytatnak, folytattak, eh, ez nem, erről nem mondhatjuk, hogy nem lett volna gyümölcsöző. Én Budapesten jártam a delegációval, és kiváló volt a párbeszéd, az együttműködés a hatóságokkal. Azonban vannak itt bizonyos kérdések, amelyek felmerülnek. A pluralizmus kérdése. A bírósági hivatal szerepe. E-, ezek bizonyos kétségeket vetnek fel. Az ügyvédhez való jog, a pluralizmus kérdése, az antiszemitizmus kérdése bizonyos politikai körökben Magyarországon. Ez kifejezetten aggasztó az Európai Unióban való együttélésre nézve. Aztán az, a választás lezajlása. 2011-ben választások lesznek, ott megvalósul a demokratikus kontroll. Különösen az Európai Uniós választásra is gondolok. Az Európai Bizottsággal egyeztetések folynak ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy egy olyan eljárásba kezdünk, folyamatba kezdünk, amely még sokáig fog tartani. Kirkop úré a szó, ön és árnyék tevő, tessék. Köszönöm szépen. Megint elképviselő nevében szólalok fel. Nem fogok belemenni a részletekbe, hiszen erre majd máskor lesz alkalom. De önnek, elnök úr, és másoknak is azt szeretném elmondani, azoknak, akik politikai véleménnyel rendelkeznek Magyarország kapcsán, azt mondom, hogy a szakbizottságnak nagyon óvatosnak kell lennie. Óvatosságra intett bennünket, Mátyő asszony és mások is így jártak el, amikor Bulgáriáról volt szó, mégpedig, hogy nem válhatunk olyan szakbizottsága, amely olyan tagállamok és ügyében vizsgálódik, amely képviseltetik magukat ebben a szakbizottságban, sőt, nem is folytathatunk általános politikai vitát egy-egy tagállamról. Hogyha vannak olyan normák, amelyekkel kapcsolatosan kérdések merülnek fel egy-egy tagállamban, és hát ebben az esetben nincs kétség a felől, hogy aggályok merültek fel, ebben a szakbizottságban is máshol is, mint ahogyan egyébként aggályok kellene, hogy felmerüljenek más tagállamok kapcsán is a normák kérdésében, akkor nekünk az a szerepünk, hogy az Európai Bizottsághoz utaljuk ezt a problémát, hiszen az Európai Bizottság a szerződések őre, és az Európai Bizottságnak kellene értékelést készítenie, és nem egy politikai kontextusban kellene elhangzani egy ilyen értékelésnek, mint amilyenben most mi vagyunk. Természetesen az alkotmány, az írott alkotmányra illetve az alkotmányra való hivatkozás, úgy gondolom nem elégséges, így én egy olyan országból jöttem, amelynek nincs is, nincs is írott alkotmánya. Úgy gondolom, hogy sokunk számára akár inspiráló is lehetett néhány tagállam, vagy volt is, főként a kelet-közép-európai országokra gondolok, a korábbi rezsimek békjóinak lerázása, és dicséretes és egy despotikus rendszerről átállni egy demokratikus rendszerre, ezt mindannyian meg kell, hogy értsük. Biztosan mindenkinek megvan a maga személyes politikai véleménye mindenről, de az én szemszögemből azt mondhatom, és McIntyre asszony is részt vett a delegációs úton, és pozitívan hozzájárult a jelentéshez. Meg fogjuk vizsgálni a jelentéstervezetet, és üdvözlöm azt, ahogyan a jelentéstevő bemutatta azt, de még egyszer elmondom, a szakbizottságunk nem engedheti azt, hogy egyfajta vizsgálódó eh, műveletet hajtson végre, és olyan eh, feladatokat hajtson végre, amelyeket, a, amelyeket azoknak kell végrehajtani, akiket az Európai Bizottságban ezért fizetünk. Köszönöm. Köszönjük, Bauer asszony. Úr, én nagyon rövid leszek, és a maradék időmet kérem adja Gálkingának. Kérdésem van a jelentéstevőhöz hogy a D és H preambulum bekezdésben vajon a saját értelmezését vagy tényszerű megállapítást olvashatunk, mert hogyha ez tényszerű megállapítás, akkor ez azt jelenti, hogy a kopenhágai kritériumokat föloldja. Ebben az esetben viszont azt kérem öntől, elnök úr, hogy a bizottság tűzze napirendre a nemzeti kisebbségek jogi helyzetét, mert úgy gondolom, hogy ott igazán van mit keresni jogsértéseket illetően. A 61-es bekezdés kapcsán azt szeretném elmondani, vagy azt szeretném megkérdezni, hogy a Velencei Bizottság, mint tanácsadó szerv ajánlása vajon egy ország alkotmánya fölé emelhető? Ezt komolyan gondolhatja bármilyen szerve az Európai Parlamentnek? Amikor a, a jelentéstevő azt kéri, hogy maradéktalanul állítsák vissza a jogállamiságot, ezt vajon komolyan gondolja, hogy Magyarország nem jogállam? Erre szeretnék választ kapni, és nagyon sajnálom azt követően, amit Kirkop kolléga elmondott, hogy ugyan mi úgy teszünk, mintha a bírósági hatásköreink lennének, de a másik felet még csak meg se hallgatjuk. Thank you. Mrs. Dell. Thank you, Chairman. Gál Kinga következik, köszönöm szépen. Először is hadd kezdjem azzal, hogy egy hosszas folyamat, egy hosszú folyamat végén járunk, Magyarországgal foglalkozunk, illetve magyarországi helyzettel. Egy év telt el, nagyon szokatlan megoldásokat tapasztaltunk egy év során, öt munkadokumentum született, beszéltünk a magyar esetről újra és újra és újra, minden hónapban napirendre tűztük. Nagyon is szokatlan jelentés készült. Egy saját kezdeményezésű jelentést készítettünk, 31 oldalra rúg ez, és nekem sohasem volt lehetőségem arra, hogy három oldalt meghaladó saját kezdeményezésű jelentést készítsek. Ez egy nagyon szokatlan gyakorlat, azt kell, hogy mondjam. Ezen kívül nem tartom elfogadhatónak azt, hogy Magyarország esetét vizsgáljuk, a jogi rendszer rendelkezéseit, az alkotmányos berendezkedést, az intézményeket, a megoldásokat vizsgáljuk, kritizáljuk azokat, azt mondjuk, hogy ezek problematikusak, miközben ugyanilyen rendelkezések, intézmények és megoldások megtalálhatóak más tagállamokban is, ezekkel szemben soha nem támasztottunk kérdéseket, vagy nem mondtunk kritikát. Addig, amíg ezt nem történik meg mindegyik tagállamban, ahol ugyanilyen megoldásokat tapasztalunk, addig azt kell, hogy mondjam, hogy itt kettős mércéről van szó, és erre egyértelmű bizonyítékot találunk. Ezen kívül problematikusnak tartom azt is, hogy a jelentésben olyan megoldásokat kritizál, amely az 1990-esek évek óta megtalálhatóak a magyar jogrendszerben, eddig senki nem emelt kritikát ezek ellen, most pedig azt látjuk a jelentésben, hogy ezek elfogadhatatlanok, és a jogállamiságot sértik. Itt például a kétharmados törvényekre gondolok, eddig ezekkel szemben soha nem merültek föl kérdőjelek, amíg ezt a szocialista liberális kormány alkalmazta. Most hirtelen ezek elfogadhatatlanná váltak, illetve a jogállamiságot veszélyeztetik. Tovább megyek. Úgy érzem, hogy a 31 oldal többségében tele van tényszerű hibákkal, rágalmazásokkal és értelmezésekkel, néha félrevezető értelmezésekkel, és is mondom, hogy miért. Azért, mert hogyha komolyan vették volna a magyar kormány válaszait a különböző munkadokumentumokra, akkor nem jöttek, visz, jöttek volna vissza újra és újra ugyanazok a kérdések, olyan állításként, amelyek tényszerűen hibásak. Továbbá az alkotmányos bíróság döntéseiből idéz a jelentéstevő, de érdekes módon ezek csak azok a részletek, amelyek a problémákra utalnak. A másik rész, amely esetleg magyarázattal szolgálna, például a negyedik módosítást illetően, hogy erre miért volt szükség, ez nem szerepel a jelentésben, tehát számomra nagyon érdekes látni azt, hogy a bírósági döntések egy részét idézi, a másik részét azonban nem. Szerintem ez félrevezető, és néha úgy érzem, hogy nem jó szándék vezérli ezt a jelentést. És valóban nem ölthetjük magunkra a bírói szerepet. Ez a jelentés tervezet úgy tűnik, mint egy vádemelés egy bírósági eljárás keretében, ez pedig elfogadhatatlan, hiszen a másik oldalt nem tudjuk meghallgatni, erre nincs lehetőség, és ezeket a rágalmazásokat nem lehet visszavonni, illetve igazolni, tehát hogyha elnök úr megengedi, akkor cikkről cikkre végig kellene olvasnunk ezt a 31 oldalt, és meg kellene néznünk, hogy melyik cikk igaz, melyik az, amely hamis, melyik az, amely pusztán értelmezés vagy rágalmazás, csak így járhatunk el helyesen, különben véleményem szerint semmit nem mondhatunk ennek a vitának az igazságosságáról, illetve erről az állásfoglalás tervezetről. Továbbá. Nem. Tudom, elnök úr, tudom, hogy lejárt az időm, de mégis szeretném befejezni a mondandómat. Nézzük az ajánlásokat. Véleményem szerint ezek az ajánlások, illetve ezek hangvétele, azt mutatja, hogy itt a szerepek összekeverednek hiszen egy szabadon megválasztott nemzeti parlament hatáskörét veszik át, illetve egy szabadon megválasztott kormány hatáskörét, miről is van szó, a törvények létrehozásáról, illetve a rendszer létrehozásáról. Ez pedig elfogadhatatlan. Mindannyian úgy érezzük, és nem csak jó magam, hanem majdnem mindenki, aki az ajánlásokat olvassa, úgy érzi, hogy ez egy ultimátum Magyarország felé, és egy olyan dolgot kényszerít, amelyet, hogyha más tagállammal szemben követelnének itt az Európai, Európai Unión belül, akkor azonnal darabokra hullana az Európai Unió. Véleményem szerint a metodológia, az ajánlások, addig, amíg ezeket nem látjuk más tagállamok esetében is, elfogadhatatlanok. Elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Magyarország szomszédos országából, Ausztriából érkezem. Magyarország a kedvenc szomszédországunk és közös, részben közös a történelmünk, e, aztán persze emlékszünk 56-ra, emlékszünk 89-re, e, a két ország közösen ünnepelte a vasfüggöny e, leomlását. Nagy szimpátiával rendelkezünk a Magyarország felé, vagy nagy szimpátiát érzünk Magyarország felé, és magam is szenvedek ettől a helyzettől, úgy látom, hogy nincs kiút ebből a vitából. Ausztria 2000-ben szintén szankciókat tapasztalt meg, amelyek nem voltak megfelelőek, nem voltak mértékletesek, és nem igazán tudtunk már kitörni abból a zsákutcából, úgyhogy értjük pszichológiai hátterét ennek a, a helyzetnek. Nem most van itt az ideje annak, hogy a politikai álláspontomról beszámoljak, amely egyébként nagyban eltér attól, ami Magyarországon jelenleg folyik, de azt gondolom, hogy Tavares kollega jelentése azért is fontos, mert megpróbálja Persze vannak még módosítási javaslatok begyújtásának lehetősége, tehát megpróbálja jogpozitivista módon a helyzet területet az, az értékeléstől egy kicsit eltávolítani, és tényorientáltan eh, megvizsgálni. Nagyon fontosnak tartom, hogy ebből a dilemmából valahogy kitörjünk. Nagyon fontos, hogy eh, hogy eh, ez, ez az a nagy dilemma, amelyel valahogy szembe kell néznünk. Üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy ezeket a nehézségeket itt megtárgyaljuk. Ez, az, ez a emlékeztető, vagy, vagy alarm rend, vagy vízcsengő napi rend. ez más tagállamokra is érvényes lehet, más tagállamokra is be lehet vezetni. Azt hiszem, hogy nekünk, európaiaknak ez nagy esély lenne. Fontosnak tartom azt is, hogy a tanács is nyilatkozzon meg ezzel a témával kapcsolatban. Nem kellene például az Egyesült Államoknak átadni ezt a szerepet, akik egyébként nyilatkoztak a témában, a mi tanácsunk pedig nem. Tudják helyzetben az, hogy a magyar emberek túlnyomó többsége rendkívül igazságtalannak érzi ezt a Magyarország ellen folyó kampányt, nem kismértékben rágalom kampányt, és egyre jobban megrendül a hitük pont azokban a közös európai értékeinkben, amelyeknek a védelméért önök közül sokan, meg a jelentéstevő felkívánnak lépni döntően két dolog van, ami rendkívüli módon borzolja a magyar társadalom igazságérzetét. Az egyikről itt már sokan szóltak, hogy abban foglalható össze, hogy senki nem hiszi el azt, hogy az Európai Uniós tagállamok közül csak és kizárólag Magyarországot lehetne ilyen vizsgálat alá vetni, és azt tartanák igazságosnak és korrektnek, hogyha vannak közös normáink, akkor világítsuk át az összes tagállamot, és utána tegyünk egy konkrét országra továbbra nézve következtetéseket. De van egy másik aspektus, és engedjék meg, hogy erre felhívjam a figyelmüket, meg érdekelne a válaszuk is erre. Nagyon sokan kérdezik tőlem otthon, hogy hogy van az, hogy a szocialista kormányzás, Gyurcsány kormány négy éve alatt történtek olyan dolgok, amik az Európai Uniós normákat hát nemhogy sértik, de botrányos módon ö, ellene szóltak mindennek, amit mi közös értékeinknek tekintünk. Nem akarom említeni, sokszor volt itt már szó arról a rendőri brutalitásról 2006. októberében, ahol nőket, öregeket, gyerekeket vertek véresre a szocialista kormány rendőrségi alakulatai. Önök egy, nem emelték föl a szavukat, minden dokumentumot idehoztunk. De hadd mondjak egy másik dolgot, mert tőlem kérdezik, megkérdezik, hogy önöket ez miért nem izgatja, ha ilyen érzékenyek az európai normákra hogy a szocialista kormány titkosszolgálata tele volt vele a sajtó, azóta büntető eljárások indultak, tehát objektív dolgokról beszélek, nem városi legendákról szocialista kormány titkosszolgálatának a vezetője titokba becsempészett az országba. Nem tudom, tudják-e ezt? orosz operatív tiszteket, titkosszolgálati tiszteket, becsempészte őket a titkos szolgálathoz azért, hogy átvilágítassa velük a magyar szolgálat személyi állományát, hogy elég megbízhatók-e, véletlenül nem fideszesek-e objekt, büntetőeljárás folyik ez ügyben, tehát hangsúlyozom, nem legendáról beszélek. Na most mi ugye a Transatlanti Szövetség tagjai vagyunk, elkötelezett tagjai mindannyian itt az Unióban. Mit mondjak otthon a magyar embereknek, akik megkérdezik tőlem, hogy ez miért nem izgatta önöket? Miért nem izgatta az e- Európai Parlamentet? Ugyanúgy nem izgatta, mint a véresre vett gyerekek és öre, idős emberek tehát kérdésem az, hogy mi az oka annak, hogy a szocialista kormány négy éve alatt történt súlyos európai jogsértésekre senki nem szólt. Tudnilik, ez egy olyan ellentmondás, ami azt az érzetet kelti mindenkibe, aki ezt kívülről nézi, hogy itt valóban egy rágalomkampány folyik, amit leginkább úgy lehetne jellemezni, hogy az európai balliberális oldal kampánynyitánya semmi több, mert tényekre nagyon kevéssé támaszkodik. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy én is magyarul beszéljek, ha már Tavares úr egy magyar versekezte. Hogy mi történik Magyarországon száz éve, engedjék meg, én elmondhatom, mert nem vagyok magyar állampolgár. Nincs haza, mert feldarabolták. Ez volt az én költői bevezetőm, az ön költői bevezetéséhez. Eh, a koppenhágai kritériumok és a Velencei Bizottság ügyét említette Balredit, én nem mondom még egyszer, de ha egy kicsit is figyelembe vették volna, figyelembe vettük volna, én nem voltam még itt, önök itt voltak, a koppenhágai kritériumokat és a Velencei Bizottság ajánlását, például a szlovákiai bene kollektív bűnösség a nyelvtörvény esetében, akkor Szlovákiát is eh, eh, megvitatták volna. De én egy dologról szeretnék beszélni. Én is véletlenül tagja voltam, úgy, ahogy az egyik kollégám mondta, mint Á Román, a Magyarországot kivizsgáló bizottságnak. Mindenki beszél arról, hogy antiszemitizmus van, a kisebbségek, hogy az egyházak. Na most képzeljék el, hogy nem találkoztunk egyetlen egy kisebbségivel sem, egyetlen egy egyházival sem, és nem találkoztunk egyetlen egy zsidó szervezet tagjával sem, van vagy négy vagy öt vagy roma szervezettel. És akkor olvassák, hogy 300, megkérdezte <clears throat> Engel kollégám, 300 egyház. Tudják, milyen egyházakat tiltottak be? A placenta imádók egyháza, a bosszorkányok egyháza. Csúfolkodott az előző kormány a keresztény hagyományokkal. Európa és Magyarország keresztény hagyományaival és vallásos közösségeivel. Mr. Sogor, for the translation, please mind the mic. Okay, thank you, thank you. Uh, és, és végezetül Handó Tündével, az Országos Bíróság Hivatal elnökével és az Országos Bírói Tanácssal, ez két külön testület, volt 30 percünk. 30 perc. És három civillel, akik a saját síralmaikat mondták el, másfél óránk volt a tervezetben. Ennyit a Magyarországot kivizsgáló bizottságról. Tavares úr elmondta a lényeget erről a jelentésről, hogy nem tévedhetetlen remélem, hogy sokan tesszük le azt az egy módosítót, hogy delete, delete. Köszönöm. Mrs. Jaroka. Thank you very much for... Jaroka asszony következő. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány évvel e- ezelőtt Olaszországba látogattunk, amikor megnéztük, megnéztük, hogy a romáktól hogyan vettek új, lenyomat, új lenyomatot, és nagyon csalódottak voltunk, hogy semmit nem találtunk, és visszajöttük, és azt éreztük, hogy minket, romákat kihasználtak tulajdonképpen, ürügynek használtak arra, hogy a két politikai párt egymásnak esse. Nos, itt roma ellenes diskurzusról beszélni Magyarországról, megint ugyanez az érzésem, mint akkor Olaszországban. Olaszországban nem találtunk semmit. Na most Magyarországon az antiszemitizmus és a roma ellenesség sokkal kevésbé érezhető, érinthető, mint két vagy három évvel ezelőtt, amikor is Magyarországot meg, Magyarországon romákat öltek meg, azért, mert romák. A, ez, bírák folyamatosan ellenőrzik ezek, ezeknek a borzasztó gyilkosságoknak a dokumentumait, mert nem tudják, hogy mennyiben voltak ebben implikálva a, a titkos ügynökség tagjai. Magyarország az elmúlt években nagyon erősen dolgozott azon az elmúlt években, azon, hogy végre itt Magyarországot képviseljek többek között roma képviselő, és én tíz éve dolgozom itt, tehát a roma ellenesség ellen egyértelműen föl kell lépni. Hogyha Magyarország 2011-ben a tanács elnökség alatt nem tűzte volna ezt a napirendre, akkor még mindig nem lennének meg az eszközeink a roma ellenes megnyilvánulások elleni harcra. A nemzeti öm, öm, cselekvési e, tervek e, e, témájában jelentéstevő voltam, és elmondhatom a jelenlegi jelentéstevőnek, hogy Magyarország kapta a legjobb pontokat az összes ország közül, Svédország és Finnország volt a másik két nagyon jónak értékelt ország, ahol sokkal kevesebb a roma lakos, mint Magyarországon. Magyarországon több százezeren vannak a romák, és valódi információt kívántunk eljuttatni annak érdekében, hogy az antiszemitizmus és az, a cigány ellenesség elleni harc valóban eredményes legyen. Ön idéz, idéz a jelent, jelentésében, azt mondta, hogy az európai illetve a magyar parlament elfogadott bizonyos jogszabályokat a gyűlöletbeszéd ellen és a gyűlöletkeltés ellen. Miért? Miért tette ezt volt, ezért, volt ez szükséges. Azért volt ez szükséges, mert a törvények elfogadása előtt csoportok vonultak föl az utcán, és kiabálták azt, hogy romák meg fogtok halni. Erre most már nincs lehetőség, korábban volt. Most a zsidó kongresszus folyik Magyarországon, és ezzel kapcsolatban is felmerültek bizonyos kérdések. Mi okozza az, a cigány ellenességet Magyarországon? Mi okozza az, az intoleranciát? Ennek nagyon fontos gazdasági okai is vannak. Egy dolog azonban nem hangzott el. Egy dolog nem hangzott el. A pártos jelentés az, ami a legnagyobb károkat okozza a cigány, illetve a zsidó közösségeknek. Köszönöm szépen. Intfeld asszony. Köszönöm szépen. Új, újra és újra végig játsszuk ezt a vitát, és sehova nem haladunk. Egyetértek a ház bal oldalával és jobb oldalával is, azokkal, akik azt mondják, hogy nem ezen szakbizottság feladata az, hogy döntést hozzon. A megfelelő hatóságok elé kell küldeni ezt a kérdést. Azt javaslom, hogy egy hivatalos eljárást kezdjünk. Egyre inkább sajnálattal veszem tudomásul, azt, hogy azt halljuk, hogy politikai indítatás van a háttérben, összeesküvésről van szó, elegem van ebből. Még az Egyesült Államok kormánya is írt a magyar kormánynak ebben a témában. Nagyon sok mindennel vádolhatjuk az amerikaiakat, de azzal nem, hogy politikai indítatásból kritizálják Magyarországot. Nem mondhatjuk azt, hogy részrehajlóak, az OECD-t sem vádolhatjuk ezzel. Nem mondhatjuk azt, hogy a Velencei Bizottságnak pártok alapján, a Velencei Bizottság részrehajlóan párt indítatásból mondott ki bizonyos dolgokat. Hogy a tények a jelentésben igazak el vagy sem, nem tudom, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Nem, mindenkinek lehetősége volt arra, hogy módosítót nyújtson be. Tehát ne beszéljünk úgy, mintha áldozatok lennénk. Véleményem szerint a tavares jelentés teljes képet nyújt, nem tudom megítélni a, a részleteket, és szerintem ez itt nem is elképzelhető a mai napon. Véleményem szerint az ajánlásoknak tovább kellett volna menniük, és a hetes cikk eljárást el kellene indítani, ki kellene venni ezt a szakbizottságunk köreiből, és véget kellene vetni ennek a végtelen vitának. És még egy utolsó megjegyzés, ami a kettős mércét illeti, és mert többször szóltam erről itt a szakbizottságban, igen, kettős mércével mértünk, bizonyos mértékben, hiszen eddig nem foglalkoztunk ilyen jellegű kérdésekkel, nem foglalkoztunk ilyen jellegű eljárással, de ez nem jelenti azt, hogy a múlt hibáit ismét és ismét el kell követnünk. Hogyha megnézzük az eurózónát, azt látjuk, hogy olyan dolgokat teszünk, amelyet tíz évvel, tíz évvel ezelőtt kellett volna megtennünk a módszereinken változtatunk az eurózónában. Ugyanez a helyzet az emberi jogokkal, az értékek közössége vagyunk-e, avagy sem. És úgy döntöttünk, arra jutottunk, hogy az emberi jogok megsértésének vagyunk tanúi. Ha ez így van, akkor lépéseket kell foganatosítanunk, Hogyha pedig ezeket a lépéseket nem tesszük meg, akkor ne beszéljünk az értékekről. Nem Magyarországról van szó, hanem arról, hogy Európa képes-e föntartani saját értékeit. És még egy utolsó megjegyzés, elnök úr, nagyon örülnék annak, hogyha az Európai Unió eljönne az én országomba, megvizsgálná azt az országot, kritizálná, és megnézné, hogy az emberi jogok sérülnek-e az én országomban, mert a válaszom az, hogy igen, például a menekültügyi kérdésekben. Tehát tisztelt Európai Bizottság, látogassanak el Hollandiába, vagy bármelyik más Európai Uniós tagállamba, és nézzék meg, hogy sérülnek-e az emberi jogok because we, we are way back in time. Please. I, I will be very short. Nagyon rövid leszek. Úgy gondolom, a legfontosabb az, hogy ez a jelentés nem csak Magyarországról szól. Sok-sok olyan ajánlást tartalmaz, amely megoldást jelenthet az úgynevezett kopenhágai dilemmára, amelyről már többször is beszéltünk itt. Néhány tényszerű információt szeretnék még hozzáfűzni az elhangzottakhoz, amelyek nagyon fontosak. Ami az egyházakról szóló törvényt illeti a gond, nem az, hogy a körülbelül 300-ból 300-at nem lehetett regisztrálni, vagy betiltottak. Ez elfogadhatatlan. Az a döntés, mi szerint egy egyház működhet-e vagy sem, politikai döntés, parlamenti döntésen alapul, és nincs felebezési lehetőség. Ez a gond. És hogyha a parlament meghatározna bizonyos minimum normákat vagy standardokat, amelyek alapján működhet egy egyház, vagy be lehet azt tiltani, Hogyha antiszemitizmusról vagy roma ellenességről van szó, ismét csak tudjuk, hogy sok országban létezik ez a jelenség. A gond az, hogy a magyar kormány öm, kitüntet szélsőséges személyeket, akik kifejezetten antiszemita és roma ellenes kijelentéseket tesznek, és ezáltal erősítik ezt a tendenciát még mindig vannak olyan csoportosulások, amelyek felvonulnak az utcán, szélsőségesek, és a valós probléma a rendszer szintű változásokban rejlik, ahogyan elhangzott. Belebocsátkozhatunk a részletekbe, de az egész átfogó kép az, ami, ami veszélyt jelent. Sok-sok kis probléma van, és ezek alkotják összességében az igazi problémát. Köszönöm. Most pedig Tavares úr kap ismét szót, hogy lezárja a vitát. Kedves kollégák! Elérkezik majd az a nap, amikor nem leszünk itt az Európai Parlamentben, és amikor visszatérünk majd a mindennapi életünkhöz, kérdés, hogy mit várunk az Európai Parlamenttől az alapvető jogainkat, a demokráciát és a jogállamiságot illetően. Azt akarjuk majd, hogy az Európai Parlament aktív legyen. Biztosak akarunk lenni abban, hogy itt ül valaki, akit mi megválasztottunk, hiszen ez egy demokratikusan megválasztott parlament, olyas valaki, aki nem marad néma, hogyha emberjogi problémák merülnek fel. Én polgárként ezt szeretném majd, hogy akkor, amikor majd nem leszek parlamenti képviselő. És fontos, hogy ebbe belegondoljunk most, amikor ilyen jellegű ügyekről van szó. Hiszen a polgáraink mandátumot adtak a kezünkbe, és a felelősségünknek és a 3.1-es cikknek megfelelően biztosítanunk kell, hogy előmozdítsuk a demokratikus értékeket, és ezt várjuk majd el, akkor is, amikor mások ülnek itt a helyünkben. És hogyha nem cselekszünk a kötelezettségünknek megfelelően most, akkor a jövőbeni képviselők majd azt mondhatják, hogy hát a 2009-2014-es parlament szintén problémákkal szembesült, korábbi jogalkotási időszakokban is voltak gondok, és semmit nem csináltak. Így, tehát nekünk is módunkban áll opciónk az, hogy semmit ne tegyünk. Tehát kérdés, hogy nekünk lehetőségként felmerül az, hogy semmit ne tegyünk. Természetesen van sok tagállam, és sok tagállamban sok probléma. Számomra az a legfőbb aggály, hogy most, hogyha most nem teszünk semmit, akkor sokkal több alapjogi probléma merül majd fel a jövőben. Akarunk-e ugyanolyanok lenni, mint korábban a korábbi intézmények, akik a felelősségüknek nem tettek eleget? Akarjuk-e azt, hogy az EU egynegyedében, egyharmadában vagy felében folyamatosan fennálljanak emberi jogi problémák. Legyen szó Hollandiáról, Portugáliáról, Finnországról, bármely tagállamról. A kormányok és a nemzeti parlamentek természetesen lehetnek, élhetnek jogaikkal, sőt lehetnek kreatívak, ami a saját munkájukat illeti. Megváltoztathatják az adott tagállam rezsimjét, vezetését, de hogyha így tesznek, akkor egy demokratikus tendenciát kell követniük, a több demokrácia, nagyobb nyitottság, nagyobb átláthatóság, az ellenzéki jogok növelése felé, és olyan parlamenti jogkörök felé, amelyek lehetőséget adnak a korrekcióra, nem pedig korlátozni ezen lehetőségeket. Tehát éppen ezeket egyébként szem előtt tartottuk ezen jelentéstervezet megszövegezésekor, és Jelen pillanatban a jelentés a jelentés tevő véleményét tükrözi, amikor kikerül a szakbizottságból, tükrözni fogja majd a jelentés tervezetet kritizálók és az azt üdvözlők véleményét is a módosítók révén. Mi azt bíráljuk mindenek előtt, hogy van egy olyan tendencia, amely egy elmozdulást mutat, a, eltávolodást a kettes cikk értékei felé, felől. Ezért úgy gondolom, hogy nem maradhatunk némák, ugyanakkor azonban természetesen nem állíthatunk pellengére egyetlen országot, ezt nem tehetjük meg, és ezt nem is tesszük meg. Tehát az általam megfogalmazott ajánlások esetében pontosan öm, megpróbáltam kitérni erre a konkrét ügyre, felszólítani az Európai Bizottságot, hogy tegyen valamit ebben az ügyben, és két általánosabb ajánlást is megfogalmaztam, amelyek az egész EU-ra kiterjednek. Próbáltam tehát egyensúlyt teremteni, de természetesen nagyon várom a kollégák hozzájárulását és módosítóit is. És zárásképpen mindenképpen meg kell köszönnem a titkárság munkáját és a kedves kollégák munkatársainak a hozzájárulását, és és köszönöm az én munkatársaimnak is, és a különböző frakciók politikai tanácsadóinak is a hozzájárulást, a munkát köszönöm szépen. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek, mondja az elnök, és mindenkinek, aki részt vett a vitában. Itt az ideje a módosítók benyújtásának határideje, határidejének ismertetése, hiszen egy jelentéstervezetről van szó egyelőre. A módosítók benyújtásának határideje május 21-e déli 12 óra. Rendben, most pedig eh, zárt üléssel folytatjuk a munkát az AFKO szakbizottsággal együtt. Kérem azokat, akik nem vesznek részt ezen a zárt ülésen az elkövetkezendő 30-35 percben, kérem őket, hogy most hagyják el csendben a termet.